A Nőgy és Egyenjogúsági Bizottság nevében szeretnék mindenkit üdvözölni. Egy nagyon érdekes délutánnak nézünk elébe. Hiszen nyilvános meghallgatást tartunk a nők és a vállalatvezetés az üvegplafon címmel. Az első részben a résztvevők egy vita körben vesztek részt, nagy, tehát magas szintű. Ez az első délutáni programunk, utána a másik panel pedig azzal foglalkozik, hogy milyen szükséges politikai intézkedések szükségesek a férfiak és nők közötti egyenjogúság elérésére. A nyilvános meghallgatás pedig egyes saját kezdeményezésű jelentésünkön alapul, és ez pedig a meghallgatása munkánk részét képzi, nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem körünkben, és át is adhatom a szót a felelős szakbizottsági előadónak, Kratza asszonynak, és azt is szeretném elmondani, hogy Kratza asszony az Európai Parlament alelnöke. És ezen érdekes és elkezdeményezésű jelenség előadója. Azzal kezdeném, hogy bevezetést hallgatunk meg az előadótól, Kratza asszonytól, így át is adom neki a szót. Tehát parancsolj! Köszönöm, elnök asszony. Kedves kolléganők és kollégák, hölgyeim és uraim! Nagyon fontos számunkra, hogy eh, megtarthassuk ezt a nyilvános meghallgatást a nőknek a gazdasági vezetés, a nagyvállalatok magasabb szintjén történő részvételéről. A Nőgyi Bizottság már nagyon sokat harcolt, és nagy felelősséget vállalt az európai nemzeti szint és az egyéb szintű területeken, hogy tisztázza a frontokat az egyenjogúság terén. Mai témánk a vállalatok vezetésében a nők részvétele. Megpróbálunk egy kis megvilágítást adni megmagyarázni, hogy miért olyan csekély számban vannak nők a nagyvállalatok vezetőségében. Nyilván vannak a tagállamok között különbségek is. Nem tudjuk pontosan az okait annak, hogy miért ilyen kevés a nő a vezetésben. Ez összefügg a vállalatok összetételével, szociális hagyományokkal. Éppen ezért nagyon fontos a globalizálódó gazdaságban több felelősséget vállalniuk a nőknek a vállalatokon belül. A nők a szakszervezeten belül is egyre lényegesebb szerepet játszanak. Tudjuk, hogy vannak sztereotípiák a nők szerepével kapcsolatban. És tudjuk, hogy néhány országban azért sikerült elérni azt, hogy a nők igenis elérték a vezető szintet a vállalatokon belül. Az Európai Unióban is különbségeket tapasztalhatunk a tagállamok között. Azonban mi holisztikus módon szeretnénk közelíteni a témához. Az Európai Unió és a nemzetközi közösség szintjén. Úgy gondoljuk, hogy több demokráciát kell elérnünk, hiszen csak is így érhetjük el a férfiak és nők közötti egyenjogúságot ha nők döntéshozó helyzetben vannak, gyakran olyan döntéseket hoznak, amelyek közelebb állnak a társadalomhoz, és nagyobb befolyásuk is lehet. A mai nyilvános meghallgatás itt az Európai Parlamentben, tehát azt tűzte ki céljául, hogy olyan véleményeket foglaljon össze, amelyek nők, politikusok véleményei, akik különféle szervezeteket képviselnek, ahol tapasztalatok gyűltek össze a nagyvállalatok vezetéséről. Információ cserét folytatunk majd, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lesz rögzíteni, hogy mit sikerült bizonyos országokban már elérni, hiszen vannak olyan országok, amelyek pozitív tapasztalatokkal rendelkeznek. Így kiindulhatunk abból is, hogy hogyan sikerülhet az európai szint, unió szintjén, azonban más országok, nemzetközi szervezetek szintjén is azért fáradozni, hogy politikai intézkedések szülessenek, melyek a gazdaság és a társadalom számára hasznosak lehetnek. Köszönöm a lehetőséget, és ahogy az elnök asszony már elmondta, tudjuk mi van a programban, nagyon sok egymásul eltérő előadást hallgathatunk majd, és a meghallgatás végén pedig azt a saját kezdeményezésű jelentést szeretném majd megfogalmazni, amelyet átvettem bizottságunk nevében. Köszönöm szépen, Kratza asszony, a bevezető szavakat és az információkat abban a tekintetben, hogy mi a célja a bizottságunknak és az előadóasszonynak ezzel a kezdeményezéssel. Nagyon fontos az, hogy erősítsük a nők befolyását ezen a területen is. Akkor most áttérünk a meghívott vendégeink meghallgatására, és csak bevezetésképpen emlékeztetnék az időre. 15 perc áll mindenkinek legfeljebb rendelkezésére az előadás megtartására. Először is örülök, hogy a szakbizottságunk nevében üdvözölhetem Bert asszonyt, aki a foglalkoztatási és egyenjogosítási minisztérium osztályvezetője a belga elnökség részéről. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm. Elnök azt, hogy igen, tisztelt hölgyém és Uraim! A foglalkoztatási és esélyegyenlőségi miniszter asszony Zsoely Milké köszöni, hogy meghívták erre az ülésre, azonban a aktuál politikai ügyek miatt sajnos nem tud eljönni. Említettem, hogy miniszterem egyenjogúsági és munkaügyi kérdésekkel is foglalkozik. Hiszen a munkaügyben nagyon lényeges az egyenjogúság. Éppen ezért minisztériumunk foglalkozik azzal is, hogy miért vannak kevesen a nagyvállalatok vezetésében a nők. Először is helyzetfelmérést szeretnék tartani. Pontosan meg kell néznünk, hogy hogyan alakul a helyzet a üvegplafon tekintetében. Annak ellenére, hogy a nők képzése egyre jobb, még mindig nagyon nagy különbség van a nők és férfiak száma között a döntéshozó pozíciókban. A nők alul képviseltek a döntéshozatalban számos területen, politikában, a közigazgatásban, a vállalatokon belül, és az állami intézményekben is kevesebb a nő, mint a férfi, mint például egyetemeken, szakszervezetekben, munkáltatói szervezetekben. A nők az Európai Unió főnöki pozícióikban 32%-kal vannak jelen, és ez pedig nagyon alacsony szám. A vezető funkciókban 24%-an vannak, azonban nagy vállalatok, nagy európai vállalatok elnökei közül csak 4% nő. És egyetlen egy női európai bankvezető sincsen. Ugyanazon vállalatoknál a nők általában a kevésbé jól fizetett pozíciókban dolgoznak. Amennyiben vezető pozíciókban dolgoznak nők, akkor ez olyan szektorokban történik, amelyeket általában kevésbé fontosnak tartanak, és gazdaságilag is kisebb a szerepük. Tehát olyanok, amelyek nem rendelkeznek döntő befolyásol a piacon. Ennek az az eredménye, hogy a nők és férfiak fizetése között is különbség van ezt azokban a szektorokban, amelyeket férfi szektornak tekintenek, magasabb béreket jelent. A soros belga elnökség a munkaügyi és esélyegyenlőségi minisztérium harcol ezen helyzet ellen. Gondoljunk például az 1995-ös Pekingi nyilatkozatra már ebben is kifejezésre juttatták, hogy a kormányzati szervek, az NGO-k, a szakszervezetek, tehát az összes közszereplő feladata az, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy több nő van döntéshozó pozíciókban. Ez a pekingi nyilatkozat lényege. Az a tény, hogy kevés nő dolgozik vezető pozícióban, más okokból is elutasítandó. Nem csak jogi, hanem gazdasági okokból is. Hiszen megállapítható, és a legkülönbözőbb tanulmányok is igazolják, egyre több ilyen tanulmány van, hogy azok a vállalatok, ahol jobban megoszlik a férfiak és nők között a felelősség, általában jobb eredményt is produkálnak. Gazdasági tekintetben, a vállalaton belüli légkör tekintetében. Különféle állításokat látunk tehát. A miniszter asszony megkért, hogy a következő üzenetet hozzam magammal. Különféle utakon kell az utolsó láthatatlan akadály leküzdéséhez. Nagyon fontos az, hogy a férfiak és nők egyenlőtlen megosztása a vezető pozíciókban különböző tényezőkre vezethető vissza, amelyek összefüggenek egymással. Vannak közvetett diszkriminatív struktúrák is, amelyek magyarázatot adhatnak a helyzetre. A gazdasági és szociális tekintetben is megalapíthatjuk, hogy az administratív keretnek is kihatása lehet erre a helyzetre. Tehát lényeges az, hogy nem csak jogilag cselekszünk, hanem stratégiai perspektívánk is legyen, hogy hogyan tudunk többet tenni közösen. Tehát stratégiára van szükségünk, amely integrált, hogy a különféle okok ellen felléphessünk, amelyek felelősek azért, hogy a nők alul reprezentáltak. Másodszorban, és ez is nagyon fontos, olyan akciókra van szükségünk, amelyek lebonthatják ezt az utolsó láthatatlan akadályt. Természetesen ez egy érzekeny, érzekeny téma. Belgiumban létrejött egy munkacsoport, hogy megfelelő javaslatokat dolgozzon elő kvóták tekintetében. Tehát, hogy a vállalatok, a részvénytársaságok tanácsában egy harmad nő legyen. Azonban a vezető vállalatokra is szeretnénk ezt alkalmazni. Ez egy eh, nagyon lényeges téma. Tegnap a miniszteri konferencia alatt is elhangzott. A konferencia a férfiak és nők esélyegyenlőségével foglalkozott. A szeminárium témája pedig eh, a kvóták témája volt. Itt eh, nagyon eh, különböző perspektívák vannak az országoktól függően. A szomszédom még nyilván sokkal részletesebben szól erről. Vannak olyan országok, ahol jó tapasztalatokra sikerült szert tenni. Ez lenne a második lehetőség, tehát hogy jogilag kötelező érvényű intézkedéseket hozzunk. A harmadik pontom pedig arról szól, hogy meg kellene kísérelnünk azt, hogy össze egyeztessük a családot és a munkát, illetve ezt az összeegyeztetést megkönnyítsük. Itt a tények magukért beszélnek. Egy nő karrierjének csúcsa általában 30 éves kora körül következik be. Azok a nők, akik 30 és 40 év között vannak, elég gyakran részmunkaidőt folytatnak. Ezt a nők több mint fele így teszi. Azonban egy olyan társadalomban, ahol a szakmai tapasztalatokat nagyra becsülik, a karrier megszakítás, még akkor is, hogyha részmunkaidőt jelent, általában akadályt képviselnek, hogy valaki a jövőben vezető pozícióba kerüljön. Tehát, hogyha valaki megpróbálja a szakmát a családdal összeegyeztetni, akkor megfelelő gyermek ellátási intézményeket kell létrehozni, ahol a gondozásra szorulókkal foglalkoznak. Ezeket természetesen tovább ki kell építeni, azonban az apák lehetőségeit is bővíteni kell, hogy a gyermekekkel foglalkozzanak. Most pedig a következő témám az előítéletek elleni harc. Olyan társadalomban élünk, ahol a férfiak és a nők jól körülhatárolt szerepeket játszanak. Például ez vonatkozik a képzésre, az iskolai oktatásra. A nők főleg olyan szakmákban dolgoznak, amelyek olyan ágazatokon belül vannak, amelyeket nem tartanak olyan fontosnak. Ehhez hozzájárul az is, hogy a nők szakmai képességeit elég gyakran alábecsülik. Elég gyakran halljuk azt, hogy a nőknek nem az a dolga, hogy vezető pozícióban dolgozzanak. Ez pedig mutatja, hogy még mindig milyen előítéletek vannak ezen a téren az előítéletek pedig eh, kihatnak a nő karrierjére. Már említettem, hogy tegnap a belga elnökség eh, konferenciát tartott. A konferencia témája a bérkülönbségek megléte volt. Említettem már, hogy eh, tegnap milyen témákkal foglalkoztunk. Megállapíthattuk, hogy kulturális zsákutcában vagyunk. Legalábbis tegnap ezt mondta egy résztvevő a konferencián. Ebből a zsákutcából pedig ki kell jutnunk. Munkaügyi miniszterasszonyunk arra emlékeztetett, hogy az előítéletek elleni harc nagyon jelentős. Ha a foglalkoztatás politikáról beszélünk, hiszen a foglalkoztatás politika megpróbál új munkalehetőségeket teremteni. Itt korai munkahelyekről beszélünk, hogy késői munkahelyekről. És megállapíthatjuk, hogy ezek olyan munkahelyek, ahol nem találunk erős női képviseletet. Az úgynevezett fehér foglalkozásokban a nők túlreprezentáltak. És ez természetesen kihat a bérkülönbségekre is. Áttérek az ötödik pontra, a bérkülönbségek elleni harc. Megállapítható, hogy az Európai Unió 80%-ában még megtalálhatók ezek a különbségek. Ennek pedig az oka az, hogy a nők elég gyakran feláldozzák magukat, és így nem kerülnek vezető pozícióba. A belga elnökség súlyponti témaként kezeli ezt. És a decemberi tanácsban foglalkozunk is a témával. Ezen a tanácsülésen arról is beszélünk, hogy mely stratégia szükséges ahhoz, hogy a több rég ellen fellépjünk, de ezekről délután is szólunk majd. Cél irányos intézkedések is ide tartoznak. Áttérek az ötödik pontra, és arra, koncentrálnék, amit az Európai Bizottság jelentésében leírt. Nagyon fontosak az úgynevezett tutoriális kezdeményezések. Ez azt jelenti, hiszen tudjuk, hogy ezek a tutori kapcsolatok informálisak a vállalatokon belül. A nők ezekre a lehetőségekkel kevésbé jól élhetnek, mint a férfiak. Éppen ezért a kampányt kell folytatnunk, hogy megfordítsuk ezt a helyzetet. A nők hálózatokban történő részvétele is lényeges. Hiszen megalapíthatjuk, hogy ezek a hálózatok nagyon fontosak a vállalatok életében. Csak is aki egy hálózat tagja, vállalhat vezető pozíciót és a nők pedig kevésbé intenzíven képviseltetnek ezekben a hálózatokban. Most áttérek a hatodik pontomra, a szociális partnerekkel történő együttműködésre. Ezek a kapcsolatok a munka világára is kihatnak. Köszönöm. Vámták! Nagyon köszönjük az előadást. Csak aláhúzni tudom, hogy mennyire fontos hogy lássuk, mennyi különböző tényező vesz itt részt, különösen azok, amelyek részt vesznek a cselekvési tervben is. Most pedig szeretettel köszöntöm Ani Holt Nor- Norvégiából, aki a norvégiai gyermekügyi egész, e, e, egyenlőségi integrációs minisztérium főigazgatója, aki Vesztrin e, miniszter helyett, helyett jött el. Hollasszonynak átadom a szót, és szeretettel válom, hogy hallhassam véleményét, tapasztalatát Norvégiából. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, először is köszönöm szépen Éva Brit és Rudi Kratza, hogy eh, a külső országként meghívtak engem erre az ülésre. Hadd, adja, hadd adjam át eh, miniszterem üdvözletét a FEM szakbizottságnak. Nagyon szeretett volna maga személyesen eljönni, hiszen a eh, szíve az esélyegyenlőségért ér, de négy hónapos apasági szabadságra távozott, átadta nekem a feladatot. Egyetlen ország sem tekinthet el a nemi egyenlőségtől, mint a gazdasági fejlődés kulcsától. Rengeteg kutatás mutat erre. A mi érvünk a következő. Az, a humán tőke nagyon fontos része a társadalomnak, 82%-a ez a nemzeti tőkénknek, míg az olaj csak 7%. Ezért fontos számunkra, hogy miként használjuk ki a fejeket, a kezeket, és hogyan tudunk teljes nemi egyenlőséget elérni ebben a tekintetben. A tradíciók nagyon nehezen halnak ki, néha jogi, radikális intézkedésekre van szüksége miatt. A jó, rem, jó remény, a jó szándék nem elég hadd vessem le azokra, azokat a kvóta törvényeket, amelyeket Norvégiában az elmúlt 25 évben bevezetünk. Számos norvégiai kabinet, külön, amelyben különböző pártok szerepelnek, hittek abban, hogy radikális intézkedésekkel lehet a nemi egyenlőséget megteremteni. A kvótákat a politikai pártok indították be önkéntesen, a kabinetben, a parlamentben a 40% a nő, és 38% a helyi önkormányzatokban, de a választásokra nincs, nem vonatkozik ilyen jellegű törvény. 98-ban módosítottak az esélyegyenlőségi törvényt, 40%-os nemi képviseletet írtunk elő, elő minden küldöttségben, tanácsban, önkormányzatban, ez nagyon sokat jelentett. Ezt mi intéztük el, a szankciókat mi vezettük be 1993-ban, Ugy, ugyanezt az arányt vezettük be, 40-60-os arány az önkormányzatokban és a választott testületekben. A hagyomány tehát megvan, 93-ban még a svédek előtt behajtottuk ezt, be, bevezettük az apasági szabadságot, amelyet nem vehet át az anyam. Tíz hetet kapnak, és 7 eh, eh, hetet ebből teljes fizetése vehetnek igénybe. Ez a törvény, törvény teljes eh, teljes hozzáállásváltoztatást ért el az üzleti közösségben, apák, anyák között is. A gyerekellátás normális dolog. Szankciók vannak, vannak elszámoltathatóságok, és az elszámoltathatóság a legfontosabb. 2003-ban Négy változ, vállalati törvény írta elő a 40-60%-os részvételét a nőknek a vezetői testületekben, nem a munkahelyeken. A tőzsdényjegyzett cégeknél 2006-ban lépett be a törvény életbe. A nemzeti cégjegyzék érvényesíti ezt a szabályt és szankcionál, akkor, hogyha valaki nem felel meg neki. Ezt 2003-ban vezettük be, személyesen feleltem a törvények megvalósításáért. Korábban a nők abszolút nem vettek részt a részvénytársaságok vezérigazgatóságában, most 40,2%-ban vannak részt. Az elmúlt 10 évben 2003 előtt semmi nem történt. Um, nagyon-nagyon kínos volt a helyzet minden politikai párt számára, egyet kivéve milliárdokat fe, fe, veszte, fe, beruháztunk az oktatásba, és a nőket még mindig kizárták a vezetőségekből, és ennek nem volt semmiféle gazdasági indoka. Viszont ellenkező esetben a befektetés nagyon megtérül. Nagyon sok volt a vita, nyilvános meghallgatás ebben a kérdésben, és a kabinetben mi felhasználtuk a helyzetet arra, hogy nagyon sok nem hagyományos érdekeltet hívjunk meg a fórumokra, ahol a nem, nemi egyenlőséget vitatták meg. Itt nyílt meg a lehetőség. Kövessék önök is. A liberális konzervatív kormány javasolta a törvényt, és 2003-ban fogadtuk el és teljesen kétpárti megállapodás jött létre. De ennek is megvan a története. Ugyanaz a kabinet két évig vált, mielőtt a törvényt elfogadták volna a király részéről. Azt remélték, hogy a vállalati szektor majd elintézi ezt magának. 2003-ban végre, 2005-ben végrehajtottunk egy mérést, sem, nem történt semmi, nem, történt, nem hajtották se, végre a törvényt. A jelenleg hatalommal lévő kabinet megkereste 2006-ban a ö, ö, királyt, és követelte tőle a törvény végrehajtását. Mi ezt a tanulságot vontuk le? Azt tudjuk, hogy az alvó törvények, azok csak fenyegetik a ö, közvéleményt, a vállalati szektor nem követi a példát. A vállalkozásokban a kvótát csak ott használják fel, ahol nagyon nagy a részvények megosztása. Ezt a törvényt nem használtuk a 160 ezer kisebb vállalat igazgatóságának összeállításánál, és nem is alkalmazunk a kvótákat vezetői állások betöltésekor sem. Még mindig hosszú az út ahhoz, hogy a nők elfoglalják helyüket a vezetőségben, az állami szektorban 26 eh, 27%-ban vannak jelen, és csak 17%-ban vannak jelent a vállalati ágazatban. Mindenféle vállalatot ideértve. Ez elég jó eredmény, pár évvel eh, ezelőtt 10 eh, alatt volt. Ez a törvény eredménye. Mozgásban vannak a dolgok, a vezérigazgatósági tagságot el kell fogadni minden esetében, legyen nő vagy férfi. A nők láthatóbbak, választhatóbbak más helyzetek, más mm, pozíciókra is, gazdasági döntéshozóknál, de e, dicsérnem kell azokat, akik azt megérdemlik, miután a parlament elfogadta a törvényt, és mielőtt e, hatályba e, ütették, Két üzleti szövetség 2004-ben, 2005-ben programot fogadott el, Business in Future and Futura névvel, annak érdekében, hogy a nőket és a fiatal férfiakat felkészítse a vezérigazgatósági tagságra, stratégiai munkára. De nem azután kezdték a munkájukat, hogy a törvényt elfogadták. Nagyon sok ilyen programunk is van Norvégiában, a közférában, és van nagyon sok mentorprogramunk, sok sokszínűségi programunk, de ebben nem megyek most bele. Két oka volt annak, hogy miért vállaltunk ilyen aktív szeretet. Én nagyon örülök az ilyen radikális, aktív intézkedéseknek. Affirmative action először is erkölcsi okokból, hiszen mindenkinek egyenlő esélyt kell teremteni, ahogy ezt kollégáim is elmondták már, a kvóták szükségesek lehetnek azért, hogy az egy egyenlő eredményeket is biztosítsuk. Másfelől közgazdaságról is szó van itt. Az emberi tőke fontos, a modern versenyképes gazdaságnak mindenféle tehetségre szüksége, szüksége van, nemtől, független, nemtől függetlenül, nagyon eltérő az, az igények és igények kínálata is. Ha tehát összekombináljuk az e, egy esélyegyenlőségei politikákat a törvényekkel, a szülési szabadsággal, az apa, apák kvótájával, a korai gyermekgondozás teljes lefedésével, akkor meg kell próbálni eh, affirmatív, eh, tehát eh, aktív akciókkal elérni ezt. El kell mondanom, hogy egy ilyen kvóta nem működött volna Norvégiában akkor, hogyha nők nem lettek volna már ereve láthatóak, és választhatóak, és kompetensek, és nem lettek volna jelen a munkaerőpiacon. A norvégiai nők 80%-a dolgozik, és még mindig nálunk van a legnagyobb születési arány Európában, amire szükségünk is van. A feladatunkat nem végeztük el. Végül hadd mondjak valamit a kihívásainkról. A bérkülönbségek nők és férfiak között, akik nem, nem be, az egy órára első bevételt, fizetést említem itt, és nem a reálértéket. A horizontálisan és vertikálisan nemileg megosztott munkaerőpiac a következő. Nagyon magas az a nők száma, akik kényszerűen vesznek részt részmunkaidős munkában. Aztán a gyerekek helyzete, és meg kell vizsgálnunk, és többet kell beruháznunk a gyerekek, a férfiak és a kisfiúk bevonásába, hiszen rajtuk múlik a nők helyzete is. Végül a háztartási erőszak szintén a fontos probléma a norvég társadalomban is de erről most nem szeretnék bővebben beszélni. Végül. Ez a mai meghallgatás és az EU stratégia, az EU esélyegyenlőségi stratégiája meghatározza Európa jövőjét. Továbbra is együttműködünk az Európai Bizottsággal, parlamenttel és a tagállamokkal, és azt ígérjük, és biztosíthatom önöket arról, hogy őszre, télre vagy következő tavaszra nagyon sok jó, független tanulmányt fogok bemutatni, hogy mi történt a vállalkozásokban, miután a kvótát bevezettek, és mi történt a döntéshozóknál is a gazdasági ágazatban, és ezt szívesen meg is osztom önökkel. Arról szól mindez, hogy mindenki sokkal több szabadságot kapjon, legyen ő nő vagy férfi, fiú vagy lány, fejleszteni kell a gazdaságunkat, a jólétünket, és fel kell venni a harcot a tradíciók, a kultúrás sztereotípiák ellen, amely egyenlőtlenséget termel. Minden tehetséget egyenlően osztanak meg a nemek között. Az Európai Unió, az Innováció Uniója 3,7 millió új munkahelyet szeretne teremteni 2025-ig, amely hatalmas lehetőséget teremt. Ahogy Quinn biztos asszony is elmondta, hogy ha nem sikerül innovációt megteremtenünk az e, EU-ban, a gazdaságaink e, megszenvedik azt, nagyon sok tehetséget, ötletet elveszítünk. Be kell integrálni a nemi egyenlőséget ebbe a perspektívába, ahogy a Youth on the Move e, programba is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nem engem még szól a Nagyon szépen köszönjük, hogy végighallgathattuk tapasztalatait Norvégiából. Örömmel várjuk azt is, hogy megláthassuk a következő kutatások eredményeit, annak értékelését. Különösen megemlíteném azt, hogy a férfiakat is be kell vonni az esélyegyenlőségi munkába, hiszen az életékes miniszter Norvégiában megmutatta, hogy ő maga is négy, négy hónapos apasági szabadságra távozott, és ez azt mutatja, hogy a férfiak részt vesznek a gyermeknevelésben. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, most pedig köszöntöm Mario Zimmermann asszonyt, aki a francia nemzetgyűlés képviselője nők és férfiak esélyegyenlőségének ügyében. Hozzátenném, hogy Zimmermann asszony a francia nemzetgyűlés felelőse is volt ebben a jogalkotásban. Zimmermann asszony, a szó parancsoljon. Merci beaucoup de, de me recevoir. Nagyon szépen köszönöm a meghívást a mai meghallgatásra. Én is szeretnék köszönetet mondani a norvég előadónak. Nagy örömemre szolgált, hogy találkozhattam önnel, amikor Norvégiában jártam, eszmét cseréltünk. Ön is figyelemmel kísérte a francia tapasztalatokat, és hát láthatja, hogy óriási eredményeket értünk el. Jean-François Copper a Nemzetgyűlés elé terjesztett törvényét éppen ma fogadta el a szenátus. Tehát, hogyha a két törvényhozó testület rábólint, ez egy igen komoly eredmény. Én úgy érzem, hogy az a tény, hogy találkoztam az összes fontos szereplővel ezen a területen Norvégiában, még nagyobb bizalommal tölt el a jelenlegi helyzetemben, pozíciómban. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy végig kísértem ennek a törvénytervezetnek az életét eh, mindkét eh, házban. Jean-François Copé lobbistaként eh, tevékenykedett a vállalati körben, de a szenátusban is igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy a törvény elfogadásra kerüljön. mi arra törekszünk, hogy az összes közigazgatási pozíció 40%-át nők töltsék be. És ez tulajdonképpen egy hosszú küzdelem vége. Norvégia az egyik legfontosabb példakép számunkra, és én, mint országgyűl- vagy nemzetgyűlési képviselő és az egy, esélyegyelőségi bizottság elnöke, tisztában vagyok azzal, hogy a szakmai képesítés, a szakmai felkészültség mennyire fontos a nők esetében, de az egyenlőséget számos módon is el lehet érni. Egyrészt biztosítani kell, hogy a törvényeket alkalmazzák. Franciaország a rangsorban a hatodik. De lehet egy másik út is, felülről megközelítve a dolgokat tehát eh, az irányító testületekben, a vállalatvezetésben eh, történő részvétel biztosításával. És erre vonatkozik eh, az üvegplafon lényege. Ha 40%-ot el akarunk érni az igazgató tanácsokban a nők számára, Norvégiában vagy a vállalaton kívülről neveztek ki vezető funkciókra, pozíciókba nőket, és ennek hatása volt nyilván az igazgató tanácsra. Más esetekben alulról építkezett ez a folyamat. Ma Minél többet találkozom a nagy francia vállalatokkal, vagy külföldi vállalati képviselőkkel, mindkét vállalat képviselői azt mondják, hogy az új törvény egy komoly lendületet fog jelenteni, és valóban lehetővé teszi, hogy a nők vezetői pozíciókba kerülhessenek. Hogyan lehet te, hogyan tudtuk ezt elérni Franciaországban. Először is az alkotmányt kellett módosítanunk, még 2008-ban. Az alkotmányunk ugyanis már politikai területen lehetővé tette a kvótákat, de a gazdaságban nem. 2008-ban a mi delegációnk javaslatára sikerült megerősítenünk az alkotmányt, és így lehetővé vált, hogy társadalmi és egyéb területeken is javuljon a nők képviseleti aránya. A döntéshozatalban is. A vállalatvezetés, illetve az igazgatótanács az, ahol a valós döntések születnek, itt születnek a stratégiák. És én éveken keresztül úgy gondoltam, hogy egy csak egy nemből álló igazgató tanács nem lehet kiegyensúlyozott. Tehát mindenféleképpen vegyes képviseletet vagy vegyes arányt kell biztosítani ahhoz, hogy a vállalatot megfelelően lehessen irányítani. Nézzük, hogy mi a tartalma a törvénytervezetnek. Egy sor kötelezettséget ír elő a vállalatok számára, 40-60 százalékos nő-férfi arányt a vállalati igazgatótanácsokban Norvégiához hasonlóan. Én ugyan 50-50 százalékot -50 javasoltam, de végül is úgy éreztük, hogy ez a 40-60 százalék nagyobb esélyt teremt számunkra, hogy elfogadtassuk a tervezetet. Tehát hat éves idő tartam alatt kell, hogy megvalósuljon. Ha 2011. január 1-én hatályba lép a törvény, akkor 2017-re várhatóan már megvalósul ez a 40-60-as arány. A másik szabály nevezetesen az, hogy három éven belül el kell érni a 20-80-as arányt. A nemzetgyűlésben úgy döntöttünk, hogy minden vállalatra, minden tőzsdéjegyzett vállalatra kell ezt érvényesíteni, illetve olyan vállalatokra, amelyben állami tulajdon is van. Végül is aztán a hatály ki bővült, és remélem, hogy a szenátorok ma délután megszavazzák ezt a hatály kiterjesztést, ami egy igen komoly siker vagy eredmény. Ha megindul ez a folyamat, akkor előbb-utóbb mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy ez számára is jó. Itt tehát nem csak a tőzsdei cégek, hanem az 500 főnél többet foglalkoztató, vagy 5 millió eurónál nagyobb forgalmat bonyolító vállalatra fog, is ki fog terjedni. Tehát mindezen vállalatoknak meg kell valósítani a 40-60-as arányt. Ami a szankciókat illeti, mi kevésbé vagyunk szigorúak. Az átmeneti időszakban, ha egy vállalat elmulasztja a törvény tiszteletben tartását, itt most a három és a hat éves időszakról beszélünk, ez nem jár olyan súlyos szankciókkal. De végül is, ha nem teljesítik eh, a törvényt, akkor a napidíjuktól elesnek, az, igaz, az összes igazgatósági tag elesik a napidíjától. Ennek igen komoly hatása van, hiszen ez a zsebükbe vágó, húsba vágó szankció. Minden mögött pedig a következő filozófia húzódik meg. Az egyik vezérfonal az, hogy nem támaszkodhatunk pusztán a jó szándékra, ez valóban fontos elem, és biztosítani kell, hogy hat év alatt elérjük a 40 százalékos arányt az igazgató tanácsokban nők számára. Ez nagyon tiszteletre méltó cél. De hogyha valaki azt mondja, hogy nem teljesült a 40 százalék, akkor gyakorlatilag a hajó elment, és bizonyos szankciókkal kell, hogy szembenézzen. Az esély egyenlőség jegyében írja elő tehát a törvény a 40 százalékot. A bíróság ezt korábban elvetette, éppen ezért készítettük elő az új törvénytervezetet. 2000 2009-ben illetve 2010-re 8%-ra emelkedett a nők aránya. Annak ellenére, hogy bizonyos cikkeket a bíróság visszavont, azért történt elé, előrelépés. 2010 januártól mostanáig minden megújított vagy újraválasztott igaz igazgató tanácsban már törekszenek a 40 os arány biztosítására, annak ellenére, hogy a törvényt még a szenátus nem fogadta el. Úgyhogy hirtelen a 9-ről 15 ra emelkedett a nők aránya az igazgató tanácsi pozíciók esetében. És ez nagyon jól rávilágít arra, hogy egy törvény kötelezettséget ró a vállalatokra. Tehát szükség van jogszabályokra, hogy valamilyen ügyön lendítsünk. Tehát erre a jogszabályra mindenféleképpen szükség volt, ez nagyon jó. És itt bizonyos kritikákat is hallottunk. Az első ilyen kinevezett nő akit májusban vagy júniusban eh, neveztek ki, nem feltétlenül kell, hogy a vállalat dolgozó, korábbi dolgozója legyen, és természetesen szükség van a kellő felkészültségre, az is nyilvánvaló, hogy megfelelően felkészült, eh, megfelelő végzettséggel rendelkező nők tölthessenek be ilyen pozíciókat, hiszen csak így lehetnek megfelelő vezetők. Norvégiában is hallottuk, hogy megfelelő képzésben részesültek az így kinevezett nők. Amikor mi Norvégiában jártunk, azt hallottuk, hogy hogy a férfiak esetében nem írják elő az ilyen külön képzést, mert eh, szinte automatikusnak veszi mindenki, hogy a férfiak amúgy is alkalmasak vezetői pozíciókra, nőknél pedig előírják a tanfolyamot, mert ők nem születnek vezetőnek. Nagyon fontos tehát ez az igazgató tanácsi pozíciók betöltése szempontjából. Miért van szükség a kvótákra? Amikor Norvégiában jártam, találkoztam a miniszter úrral, Gabrielsen úrral, akkoriban ő még nem volt politikus, tehát nem a politikában tevékenykedett, de ő elmondta, hogy valóban nem helyes, hogy az igazgató tanácsok egyfajta férfi klubként működnek. Nem tudom például, hogy a nagyobb bankok igazgató tanácsa esetében, ha ott kiegyensúlyozottabb lenne a nemek aránya, akkor milyen döntések születtek volna? Egy dolog azonban biztos, hogy ha nincs megfelelő arányú képviselete mindkét nemnek az irányító testületekben, akkor a társadalmat sem, a társadalmi érdekeket sem tudják megfelelően képviselni. Nevezzük nevén a gyereket. Ha megnézzük, hogy a lakosság arányában, a lakosság 55%-a nő, Belgiumban 40 százaléka a törvényhozói testületben a nők aránya nálunk 20 százalék, tehát ha megnézzük ezeket a százalék arányokat a döntéshozatali testületekben, akkor elmondhatjuk, hogy a nők alul reprezentáltak. A vállalatokban is éppen ezért szükség van a megfelelő arányú képviseletre, a felső szintű döntéshozatal fontossága miatt. Nem vagyok biztos abban, hogy a nők jobban irányítanak, mint a férfiak, de egy biztos, hogy a két nem egymást komplementer módon kiegészíti. Vannak bizonyos kompetenciák, amelyeket férfiak jobban birtokolnak, és fordítva. A két dolognak együtt kell léteznie, és ez a vállalat sikerét is jobban garantálja, és tükrözi a valós helyzetet. rámutat arra, hogy milyen döntéseket kell az adott társadalom javára hozni. Franciaországban volt egy modell, és reméljük, hogy ez az Európai Unió számára is követendő modellként eh, például fog szolgálni. Meggyőződésem továbbá, hogy mi is segíthetjük önöket abban, hogy politikai szinten is jobb döntések születhessenek. Nagyon szépen köszönjük Cimmerman asszonynak az előadást, amely nagyon informatív jellegű volt számunkra itt a bizottságban, hogy hallhattuk tapasztalatát és véleményét. Nagyon köszönjük az együttműködést, örülünk annak, hogy folytathatjuk az együttműködést, megtapasztaljuk a kellemes, kedvező élményeket, hiszen erre van szükségünk. Most pedig átadom a szót a két árnyék előadónak. Először is szeretném megkérni Kosta asszonyt, aki árnyék előadó a szocialisták, demokraták részéről, és szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy 5 perc áll rendelkezésére. Parancsoljon, Kosta asszony! Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. És eh, szeretném megköszönni a felszólalóknak is hozzászólásaikat. Nagyon érdekes áttekintést kaptunk a legfontosabb pontokról. Örülök, hogy ilyen nagy, tág megközelítésben tálalták a témát. Nagyon fontos ez a munkánk és jelentésünk számára is. Három nagyon érdekes előadást hallottunk, a belga minisztérium részéről hallottuk a nyolc pontot. Ezeket eh, nagyon szívesen hallanám majd még egyszer, hiszen az utolsó két pont számomra roppant érdekes volt, főleg ami a javaslatot illeti. Ilyen törvény Norvégiában már régóta van, Franciaországban is, Olaszországban. Most uh, igazából megfertőződünk ezektől a törvényektől hiszen eh, ott is eh, a női képviselők a parlamentben szorgalmazzák a hasonló lépéseket, és nagyon jó, hogyha az összes párt együttműködik a kvóták érdekében. Nagyon érdekes itt például szankciókat is eh, előirányozni, ahogy önök említették a saját helyzetüket. Ez az első pontom. Tegnap Milánóban eh, nagyon érdekes kezdeményezés volt. 500 menedzser nő rendezvénye volt ez. Alapítottak egy eh, szövetséget. Menedzser Impréza ennek a neve. A vállalatvezető nők tehát nem csak azért gyűltek össze, hogy a saját helyzetükről beszéljenek, hanem hogy három súlypontra koncentrálnak. Az első az, hogy milyen általános vállalatvezetési modellek léteznek nők és férfiak tekintetében. A második lépés a multikulturalitás volt, mint a gazdaság forrás lehetősége, a harmadik súlypont pedig az új női szakképzési, szakképesítési lehetőség voltak. Ez számomra azért volt érdekes, mert láthattuk azt, hogy a gazdaság hogyan fejlődik, és hogy a nők milyen szerepet játszanak ebben a tekintetben. Az Európai Unióban, a parlamentben a 2020-as stratégiáról beszélünk. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy van egy ilyen kezdeményezés, amely a jövőbe tekint. Mindenképpen szükségünk van a nők számára is a fenntartható, innovatív lehetőségekre, és szólunk a versenyképességről és kohézióról is. Hiszen itt nem csak a nők karrierjéről van szó, hanem sokkal tágabb kitekintést teszünk. Ami a diszkrimináció okait és az ellene folytatandó stratégiát illeti, úgy gondolom, és most az egyik pontot ismétlem a másik után. Tehát, úgy gondolom, hogy jó lenne ezeket az okokat összehozni. A parlamentben szóltunk már erről, volt egy nagyon fontos állásfoglalás is, tehát például az anyavédelemnél, vagy pedig a azonos felelősség kérdésében, tehát hogy a szülés utáni első hetekben az apa és az anya agy, azonos felelősséget viseljen, meg akkor is, hogyha ez csak szimbolikus. A közvetlen diszkriminációról is szólnék, ezen a területen még törvényi szabályzásra van szükség. Azonban úgy gondolom, hogy az intézményeknek is támogatniuk kell ezt a témát. Azonban eh, mi a helyzet a magán vagy állami vállalatoknál dolgozó nőkkel? Az én országomban az a helyzet, hogy eh, olyan tapasztalatot tettünk, amelyet nem zártunk le, ám mégis szeretnék róla röviden szólni. Tehát, hogy a női kvótát eh, a döntéshozó szinteken növeljük, azzal is összefügg, hogy milyen személyzeti kiválasztási politikát alkalmazunk. Nálunk például volt egy olyan lehetőség, hogy olyan nőket alkalmaztak, illetve vettek be a vezetőségbe, akikről tudták, hogy mindig rábólintrak mindenre. Az is lényeges, hogy milyen nők jutnak be a kvótával. Nem az a lényeg, hogy csak nők jussanak be, hanem milyenek. Jó lenne ebben a tekintetben adatbankokat létrehozni, ahol menedzser nők életrajzai lennének. Elképzelhető, hogy ezek a nők még ismeretlenek, de mondjuk egy egyetemen nagyon jó pozícióban vannak. Ezeket a nőket viszont nem ismeri senki, és nem is lehet hozzájuk eljutni, mert nincsen ezen a szinten lobby hogyha ilyen adatbankokat létrehoznánk, tehát független intézményeknél, amelyeket mindenképpen meg kellene keresni a kvoták betöltésénél, akkor szerintem ezzel a rendszerrel meg lehetne vizsgálni az alkalmasságot is. És ez azért több lenne, mint hogyha csak azért alkalmazunk valakit, mert meg, hogy milyen képességei vannak. Így a közvetett diszkrimináció ön is tehetnénk valamit, amit Zimmermann asszony említett. Azonban én látok itt egy ellentmondást is. A olasz egyetemen a végzősök 58%-a nő, mégis rosszabb a karrier lehetőségük. És a bér olló veszélye is fennáll. Szerintem egy frontos harcot kellene folytatnunk. Mindjárt, mindjárt befejezem. Olaszországban eh, úgy van, hogy még mindig eh, megvannak ezek a nagy különbségek. Aki támogatást kap, annak lehetőségei vannak. Azonban minden esetre garantálnunk kellene, hogy eh, legyenek képzési, továbbképzési lehetőségek a nők számára, és pedig olyan időkben, amelyek lehetségesek a nők számára is. Hiszen itt az egyenlőségről beszélünk, és az azt elérendő mechanizmusokról, amelyek eredménye az lehet, hogy meg lehessen változtatni az alkalmazást is. Köszönöm, Koszta asszony, és most átadom Ovír asszonynak a szót, aki az ALDE részéről előadó. Parancsoljon! Köszönöm, Elnök asszony. Egy másik ülésről jövök, tehát elfelejtettem magammal hozni a dokumentumomat. És itt csak néhány felszólalót hallhattam. Hallottam a norvég és a francia felszólalót, és örültem, hogy hallhattam őket, mert nagyon sok hasznos információt kaptam. Az a tény, hogy erről a jelentésről beszélünk, nagyon jelentős előrelépés. Azonban néhány tagállam számára, most nem mondanék neveket, és nem minden tagállam hasonló, azonban szerintem néhány tagállam számára fontos az, hogy megértsük a jelentés kontextusát is. Elképzelhető, hogy a bizottságunknak valamilyen média rendezvényt kellene tartani. Ilyet már csináltunk, amikor például az anyai szabadságról szóló irányelvről vitáztunk. Észt újságírók, a saját országom újságírói is érdeklődnek ez iránt. Tehát általában azt a médiát is érdekli, amely nem nagyon szokott ez iránt érdeklődni hogyha olyan szempontból mutatjuk be, amelyet ők is szeretnek, tehát hogy a nőknek milyen kvótarendszerre van szükségük, hiszen nem értik, hogy a kvótarendszer mire jó. Tehát nem csak arra való, hogy legyen, hanem hogy tartalma is legyen. Figyelnünk kell egy másik dologra is. És pedig szankciókra is szólnunk kell a jelentésünkben. Amennyiben nincsenek szankciók, akkor az egyenlőséghez való jog csak egy papíron lévő jog marad, és nem alkalmazandó a gyakorlatban. Már körülbelül 20 éve foglalkozom ezzel a tévával, az ész függetlenség óta. Tudom, hogyha nincsenek szankciók, akkor az a dolog nem működik. Tanulhatunk Norvégiától, tanulhatunk Franciaországtól is, ahol a szenátus új jogszabályt fogadott el, tehát eh, most a nők az igazgató tanácsban is képviselve kell, hogy legyenek. De most eh, szeretném az összes tagállamnak jó kívánságaimat kifejezni. Tanulhatunk egymástól. Ma Észtországban olyan jobboldali politikusok vannak, akik azt mondják, hogy olyan jogalkotásunk van, hogy már szükséges leváltani az esélyegyenlőség minisztert. Leváltottuk a régit, mert a régi csak ajánlatokat tudott tenni, viszont szankciókat nem tudott senki ellen sem folyamatosítani. És igazából, ha csak ajánlásokat adunk, azzal nem sokra megyünk. Észtországban most számosan megkérdőjelezik azt, hogy van-e szükség, például egyenjogúság biztosra nincs szükség. Azonban gondolom, hogy ez nem csak Észtország problémája, és nem csak az új tagállamok problémája, hanem azoké is, amelyek már régóta tagjai az Európai Uniónak. Úgy gondolom, hogy sok, sokat kell együttműködnünk, sokat kell vitáznunk, és hogyha unokáink elérik azt a kort, hogy igazgatók lehetnek, a nők is egyenlőek lesznek. Köszönöm. Köszönöm szépen, a vírasszony. És most akkor a képviselők kapnak szót, hogy nyilatkozzanak. Először Gurmai asszony kap szót, és emlékeztetik arra, hogy kettő perc áll rendelkezésre. Parancsoljon, Gurmai asszony. Tak. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg vagyok győződve róla, hogy uh, minnyáján tettek uh, azért valamit, hogy nagyobb számban jelenjenek meg a nők a vezető pozícióban. Nagyon fontos ez a jelentés, hiszen ezzel a üvegplafonnal tényleg foglalkoznunk kell. Mindenek előtt Aniken Hutfiert barátja vagyok, és emlékszem, hogy amikor ezt az anyagot előkészítették, emlékezhetnék arra, hogy a 70-es években döntötték el azt, hogyha a férfiak meg a nők többet vannak együtt, akkor jobb lehetőségeik vannak a család és a munka összeegyeztetésére. Most pedig eh, olyan külügyminiszterük van, aki gondoskodik arról, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőség valósága válik. Hálás vagyok francia kollega nőmnek, és nagyon jó betekintést kaptunk a munkájába. Kár, hogy a miniszter nem tudott eljönni, de a miniszterasszony egy eh, feminista, és biztos vagyok benne, hogy nagyon fontos volt a miniszteri megbeszélés, hiszen ő egy olyan személy, aki a konkrét megvalósítást szokta szorgalmazni. És itt két nagyon konzervatív gor kormányzat van, a magyar, ahol női miniszter nincs is, és a lengyel kormány, amely számára nem lesz könnyű a elnökség, de szerintem a spanyol, belga és a magyar elnökség nagyon jól együtt tudott működni. És hogyha az EU 2020-as stratégiáról beszélek, akkor kritikus vagyok, nem csak gender szempontból, hiszen a Lisszaboni stratégiának megvannak a határai, hogy a nőket és a férfiakat statisztilag elhatárolta. Jelenleg már csak egy ilyen van, és most Remélem, hogy valamit tenni lehet ebben a tekintetben, és főleg a bérek közötti különbségek megszüntetése tekintetében is, hiszen még mindig női arca van a szegénységnek. Hogyha az üzleti vezetőkről beszélünk, két dolgot kell tudnunk. Az egyik az az, hogy sokan azt hiszik, hogy a nők nem képesek vállalatokat vezetni, és nem egyenlőek a férfiakkal örülök, hogy Michel Ferris professzor tanulmányát olvashattam, hiszen itt azt olvashatjuk, hogy Franciaországban azok a vállalatok voltak jobbak a válságban, ahol több volt a női vezető. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm, Gurmai asszony, és köszönöm, Hansen asszony. Mindenkinek köszönöm ezt a kiváló prezentációt. Én Dániából jöttem, és a Dán egyenjogúsági miniszter is részt vett a tegnapi megbeszélésen, és segített nekem, hogyha kvótákat eh, szeretnénk bevezetni, akkor szerintem eh, a női kvalitásokból kell kiindulnunk. Miniszterem pedig az európai kvóták ellen szólt fel, tehát munícióra van szükségem ellenében. Hát nagyon érdekes előadásokat hallhattunk, és figyeltem arra, ami Norvégiában történt, lenne néhány kérdésem is, de ezek Skál Gabrielson minisztert érintik. Érdekelne, hogy Norvégiát esetleg a pozitív diszkrimináció is befolyásolta-e. Gondolom, hogy az Egyesült Államokból eh, vették a példát, tehát nem tudom, hogy legalábbis gondolom. Emlékszem, hogy eh, a, azzal fenyegettek, hogy eh, bezárják azt a vállalatot, ahol nem érnek el legalább egy 40%-os női részvételt, és a spanyol kollégák meg is hasonló volt a helyzetük. És hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor más a helyzet, mert ők azt mondták, hogy 20%-os a munkanélküliség, és szükségünk van ezekre a vállalatokra. Norvégiában más a helyzet, és most Dániában, a pártomban is folytatjuk a vitát, hogy mely intézkedésekre van szükség a gyakorlatban. Azonban eh, mi a helyzet Franciaországban? Mik az üzenetek? Olvastam a Le Monde-ban, a Liberációban, amikor eh, Belgium és eh, Dánia között úton voltam. De úgy gondolom, hogy a jogalkotásról szóló vita valahol eltűnt. És remélem, hogy a szenátusban megszavazzák majd ezt. És mikor várhatjuk azt, hogy a jogszabály átültetésre kész Franciaországban. Végezetül pedig, ami a belga helyzetet illeti, említett, hogy hat intézkedést hoztak, tehát mikor vezetik be ezt a 30%-os női kvótát? Nagyon szépen köszönöm, Thompson asszony. Most pedig eh, megvan a lehetőségünk. Kráca asszony kért szót. Köszönöm. Elnök asszony. Igen. Én is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, hiszen eh, nagyon eh, jó anyagokat hallottunk, és sokat segített is. A miniszter asszony képviselőjét kérném meg, hogy mondja el, hogy mi a helyzet a belga elnökséggel. El tudná mondani, hogy a belga elnökség helyzete most hogyan néz ki? Terveznek konkrét kezdeményezést a tanácsban, vagy a bizottsággal állnak kapcsolatban? Köszönöm, Kraca asszony! Hát mielőtt a záró megjegyzéseket meghallgatjuk, akkor először hol asszonynak szeretném átadni a szót, hiszen el kell hagynia minket nem sokára parancsoljon. Sajnos el kell mennem, hogy hazaérjek Oszlóba, de szeretném megköszönni a kiváló kérdéseket és megjegyzéseket. Az olasz adatbázissal tekintetben bevezettük ezt Norvégiában 20 évvel korábban, és nem segített. Hiszen nem, nem éltek velük az érintettek, de megvannak. Az amerikai példa nem. Tehát semmi ilyen pozitív diszkriminációt nem vezettünk be az üzleti életben egy esetben sem. Más rendszerekben használtunk kvótákat, ahogy elmondtam. Tehát 88-ban eh, az egyenlőségi törvényben, az állami és közigazgatásban vettünk be kvótákat, és valószínűleg eh, ez a gondolkodás befolyásolta az állami vállalatokon keresztül a magánvállalatokat is. Tavaly pedig eh, megtettük a kis önkormányzati vállalatok számára is ugyanezt. Annyit mondanék, hogy eh, a kompetenciát keressük. De a nagy vállalatok személyzeti osztályai meg kell, hogy tanulják, hogy eh, más szempontok alapján keressenek embereket, eh, olyanokat, akik egy közgyűlésekbe választanak be, igazgató tanácsokba. Ez nagyon fontos volt a Norvégiában hiszen jelenleg olyan személyeket delegálnak, akiknek magas képzettségük van, és, és az egész diplomás lakosságot áttekintik. Volt itt még egy kérdés, a szankciók kérdése. Nem vezettünk be új szankciókat, amikor Norvégiában a törvényeket végrehajtottuk, hiszen Korábban léteztek ilyenek, hogy mondjuk az igazgató tanácsban betartsak a kvótákat, 30 éve megvolt, most nem, most új kritériumot adtunk hozzá. Több nem volt. Nagyon szépen köszönöm, hol asszony, és egy kellemes visszatot kívánunk Norvégiába, Oszlóban. Köszönjük az együttműködést. És most átadom a szót azt asszonynak, hogy ő tegye meg záró megjegyzéseit, parancsolja. Oui. Merci beaucoup pour euh, vos questions. Euh, Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Először is Belgiumról szólnék. A felsorolt nyolc intézkedés az elemzése annak, amit a miniszter rendelkezésünkre bocsájtott személyes szinten, ezt el akartam mondani önöknek. Mit fog ő miniszterként tenni? Most belgaként beszélek. Elgondolkodik majd a kvóták kérdéséről, vagy a pozitív diszkrimináció kérdéséről önkéntes alapon. és a belga kormányban létrehoz majd egy munkacsoportot, amely különböző minisztériumi kabinetek tagjait hívja össze, akik majd felvázolnak valamiféle jogszabálytervezetet, megnézik, megnézik majd a francia-norvég példát is. A most folyamatban lévő munka Belgiumról szól, még mégpedig a belga elnökség munkájáról, ahogy önök is kérdezték. Belgiumnak elnökségi prioritása az volt, hogy az e, béregyenlőségen munkálkodjon, amely persze összekapcsolódik azzal, amiről itt beszélünk, Konklúzióként pedig azt fogjuk tenni, hogy megkérdezzük a tagállamokat, és megnézzük, hogy mi történik. Azt fogjuk javasolni, hogy a tagállamok integrált stratégiákat használjanak, és a konklúzióban felsoroljuk azokat a konkrét intézkedéseket is, amelyeket, amelyek létrehozhatják ezek az integrált stratégiákat. Ezek az intézkedések kitérnek majd mennyiségi intézkedésekre, amely amely, amelyek révén a nőket vezető állásba tudjuk emelni, az ő helyzetüket megerősíthetjük. Ez egy politikai dokumentum, nem jogi jellegű, de ez az első lépés szerintünk, és hogyha minden jól halad, akkor ezt a tagállamok ezt december 6-án a szakértői tanács keretében elfogadják majd. Így lehet például erőre lépni a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Reméljük, hogy továbbra is jól együtt tudunk működni a belga elnökséggel. Nagyon sok közös kérdésen dolgozunk, reméljük, hogy ezekben továbbra is jól együtt tudunk működni. Nagyon szépen köszönjük az együttműködést. Most pedig átadom a szót Zimmermann asszonynak végső megjegyzéseiről. Nagyon röviden csak. Azért, hogy elfogadjunk egy jogszabályt annak érdekében, ezt eh, meg kell vizsgálni a szenátusnak és a nemzetgyűlésnek. A nemzetgyűlés januárban megvizsgálta, most a szenátus előtt van. Ehhez tehát időre van szükség. Ha minden jól halad, akkor 2011. január 1-én törvénybe léphet, és meg is valósíthatjuk. Folytatjuk persze a munkánkat. A Nemzetgyűlés és a Szenátus között, ahogy mondtam, eh, nagy nyomást gyakorolnak ránk a munkáltatók, ők nem akarnak új törvényt. Ma nem sok gond nélkül fogja ezt a szenátus elfogadni, szerintem. És a következő két-három év során majd meglátjuk, hogy sikerül ez a 20%-os arányt megvalósítani, és hogyha hat éven belül a 40%-ot nem sikerül elérni, akkor szankciókat fogunk alkalmazni a napi díjakra vonatkozóan. Amikor az emberek zsebébe nyúlunk, akkor majd látjuk, megláthatjuk, hogy a következő 6-7 évben már megjelenik a nők 40%-os képviselete a francia vállalatok vezetésében, mely nagy előrelépés lesz majd. A belga elnökség kapott parlamenti kezdeményezést is a vállalati igazgató tanácsok kvótáit illetően amikor novemberben képviselőkkel találkoztunk, ha jól emlékszem, e, és ezzel a témával is fogunk foglalkozni. Nyilván az ön minisztere is meg fogott jelenni. Így működik ez Franciaországban, hogy meghívjuk az európai kollégákat, akkor meghívjuk az illetékes minisztert is. Ő most anyasági szabadságon van? Nem. Ez a törvény e, neve, megnevezése. Na tehát, ez a Kopi Zimmermann törvény, Kopi az én ö, frakciómnak az elnöke, Kopit jelöltük meg első névként, mert amikor a frakció elnöke egy jogszabálytervezetet támogat, akkor amely arról szól, hogy a nők 40%-os képviselettel rendelkeznek döntés hozott testületekben, akkor nem fogunk arról vitatkozni, hogy kinek a neve kerüljön első helyre. Ezért hívják ezt Kopi Zimmermann törvénynek. Köszönöm szépen Zimmermann asszonynak a hozzászólást, és gratulálunk a Zimmermann törvényhez. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést. Most pedig Azt kérem a résztvevőktől, akik a megbeszélés második részében vesznek részt, hogy foglalják el helyüket az elnökségben. Parancsoljanak! Rátérünk most következő témánkra a szükséges politikai intézkedésekről, amely a nők és a férfiak között egyenlőséget teremt majd. Szeretettel köszöntöm panelünket. Először is átadnám a szót Tajma Szaman asszonynak, aki az európai vezető nők hálózatának igazgatója Franciaországból parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnézést a technikai problémákért, nem igazán értettem a bevezetést. Köszönöm, hogy meghívtak. Én az Európa, a nő, vezető nők európai hálózatát képviselem itt. ez egy olyan hálózat, amelyben száz nő vesz részt jelenleg. Körülbelül annyian, mint amennyien itt a teremben vannak. Az a közös bennük, hogy európai tagállamokból, négy különböző szektorból érkeztek, és politikai törvénykezők, törvényhozókat, választott képviselőket, üzletasszonyokat, vezető pozícióban lévő nőket képviselnek, egyetemi oktatókat is, és együtt gondolkodunk a nők helyzetéről, Arról a világról beszélünk, ahol a nők, férfiak vezetnek, és a nők otthon maradnak, és munkájukról, családukról egyaránt akarnak gondoskodni, és ennek megvannak a gazdasági, szociális következményei is. Ilyen kérdések fényében három évvel ezelőtt hoztuk létre ezt a hálózatot száz taggal. Eljutottunk most már az Egyesült Államokba is. Tehát a nők helyzetét vitatjuk meg vezető pozíciókban, a vezető pozícióban lévő nők helyzetét nem azt jelenti, hogy feltétlenül igazgatótanácsokban foglalnak helyet, mert nagyon magas szintre eljuthatnak, mielőtt beválasztják őket az igazgatótanácsba. Tehát inkább arról van itt szó, hogy miként lépnek előre, és miként tudnak hatalmi helyzeteket elfoglalmazni. Ez az első érdeklődési körünk. Amikor megnézzük azt a témát, akkor konkrét ellenzéseket, egyetemi tanulmányokat kérünk le, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon kevés nő szerepel női igazgató tanácsokban, de minél magasabb szinten megyünk, annál kisebb a számuk, középszint felett szinte alig találunk résztvevőket. Hadd osszam meg önökkel ezt az információt. Itt van a bizottsági adatbázis döntéshozókról, valamint a világgazdasági index, számos tanulmány született az igazgatótanácsban helyfoglaló nőkről is, az is igaz. Például az egyik kettő 21-én nyújtották be a vezető pozícióban levő nőkről. De érdekes megfigyelni azt, hogy nincs információ arról, hogy hol vannak a nők a hierarchiában mindenféle szinten, ami nagyon érdekes lenne. Azt kérték tőlünk, hogy nézzük meg a jelenleg érvényes politikákat, amelyek attól függnek, függnek hogy ki hol tart európai szinten. Olyan szakpolitikákat, amelyek a gyerekekkel foglalkoznak, és egyes országokban, például Norvégiában a igazgatótanácsban helyet foglaló nőkre vonatkozó jogszabályokat is megvizsgáltuk. A jogszabályok megvizsgálása külön kérdés, valamint ugyanígy külön kérdés a, ennek megvalósítása, ezt meg kellett vizsgálnunk sokkal közelebbről is. Ami az adatok hiányát illeti, az én szervezetem úgy döntött, hogy kutatni kezd, hogy megtalálhassuk, a, hogy hol vannak a nők a hierarchiában, hogy aztán javaslatokat tehessünk. Úgy képzeljük, hogy nem lesznek ők ott e, elegendő számban. Ezt jelezték a tudományos tanulmányok is. Most már legalább tudjuk, hogy mit kell csinálnunk. Azt is feljegyeztük, nagyon sok mindent elmondtunk, már nem akarom ismételni, hogy jelenleg a nők 60%-ban jelennek meg egyetemi diplomával, de csak 13 lesz, be, lesz belőlük vállalatvezető, tehát útközben valahol ők elszóródnak, mielőtt kineveznék őket vezetői bizottságokba, igazgató tanácsokba. Kéne tehát egy tanulmány legalább hat európai országból, hogy jól összehasonlíthassuk a, a nők helyzetét, meghatározhassuk, hogy hol állnak, és hogy hol siklik ki a dolog. Emellett nem feltétlenül az anyasági szabadság a legnagyobb kérdés. Tudom, hogy nemrégiben beszéltek eh, az anyasági szabadság meghosszabbításáról. Meg kell inkább határozni hogy mik a problémák, hogy mi történik az anyasági szabadság után. Visszajönnek a munkába, és a tanulmányok azt mutatják, hogy nem is mentek el igazán, mert nem volt elég munka, azért mentek el. A felettük lévő vezetők megváltoztak, és ők a, azt veszik észre, hogy ezek a nők anyák is, és a hatalomban lévőket eh, nek a figyelmét ez arra hívja föl, amikor döntéseket hoznak a felelősség átadásáról, hogy ez nagyon sok tényezőn múlik. Eh, és hogyha egy anyára kell ezt a teret ráruházni, akkor valaki mást választunk, aki nem családos, fiatalabb, aki biztonságosabb döntésnek tűnik. Európai szinten ez a helyzet. az mutatók megmutatják, hogy hol vannak, mi hova mennek el, és miért nem jönnek vissza, miként lehetne elérni azt, hogy maradjanak. Pragmatikus tapasztalataink azt mutatják a hálózatban, hiszen ezt hatalomban lévő nők hozták létre ezt a hálózatot, vállalatvezetők, politikusok, közigazgatásban vezető szerepet vállaló nők érdeklődéssel figyeltük azt, hogy mi történik Norvégiában hiszen ők nagyon átfogó módon közelítették meg a problémát. Sokat beszéltünk a igazgatótanácsban helyet foglaló nőkről, és bár nagyon negatív a következtetés az előző felszólaló részéről, mégis olyan helyzetben vagyunk, ahol sokak azt, sokan azt mondják, hogy ha már 23 éve küzdünk a sztereotípiák ellen, én magam is most értem vissza az anyasági szabadságról, és azt látom, hogy ha egy vállalott vezető sikerre tör, akkor nagyon örül a saját karrierjének, és valaki olyat keres, aki rá hasonlít. És egy nő nem feltétlenül hasonlít egy férfira, így aztán ki is zárhatják, ki is hagyhatják őt a döntéshozatalból. Um, így a sztereotípiák elleni harc nem sokat ért el az elmúlt húsz évben. Én egy olyan országból jöttem, ahol soha senki nem ta- tagadta meg a nők intelligenciáját. Nagyon sok professzionális helyzetet töltünk be. A sztereotípia nem az egyetlen probléma hanem a meggyőződés az a probléma, hogy egyszer ezek a nők felválhatják a férfiakat. Ettől komplikáltabb a probléma. A második akadály a nők esetében az, hogy választani kell az anyaság és a karrier között. Nem mindenkinek ez a helyzete, de ezt nem lehet figyelemben kívül hagyni, vannak példák, és vannak kontrasztok is. Vannak olyan országok, ahol átlag feletti a nők részvétele a vezetésben, idézhetjük az Egyesült Államokat is, amelyben jól halad a helyzet, de nem találunk nagyon sok dolgozó nőt. Sokkal szokatlanabb olyan családos nőt találni, aki vezető helyzetben van. Ezért kell Norvégia helyzetét megvizsgálni, ahol nagyon magas a családos nők képviselete vezetői pozícióban. Franciaországban 75-80 százalékos a nők, dolgozó nők aránya, még elég nagy szám, mégis nagy a rés a szomszédos országokban, ahol nagyon sok nő feladta munkáját azért, hogy családot vállalhasson. Tehát ezt is végig kell gondolni, és meg kell néznünk, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy a nők ilyen választás elé kerüljenek, amikor is a család vagy a gyermekvállalás, illetve a karrier között kell választaniuk. Ez minket nagyon foglalkoztat. Tehát valamilyen munkamegosztásra van szükség a családokon belül, illetve a társadalmon belül is és éppen ezért nagyon fontos, hogy milyen politikákat alkotunk a gyermekgondozás területén. A pozitív diszkriminációra vonatkozó jogszabály is elősegíthet minket ebben, és ez egy európai irányelvben is szerepel, ami már egy ideje életben van, és ez többek között szabályozza az egyenlő bérezés elvét is illetve vannak jogszabályok a kvótákra vonatkozóan a vállalati struktúra különböző szintjein. Most ebbe nem kívánnék részletesebben belebocsátkozni. Ezt kicsikét vonakodom is taglalni ezt a témát. Érdekes kérdés, de meglehetősen bonyolult. De előbb-utóbb nem tudjuk elkerülni, hogy erről is szót ejtsünk. Nem lehet a pozitív diszkriminációra vagy az egyelő bérezésre vonatkozó jogszabályról beszélni akkor, hogyha nem figyeljük, nem kísérjük figyelemmel a különböző politikák alakulását. Számadatokra van szükség, ahhoz, hogy megalapozottan tudjunk ezekről a dolgokról beszélni. Van egy további témakör, ami szintén nagyon fontos vizsgálat tárgyát képezheti, nevezetesen az oktatás. Itt említették már az előttem szólók a sztereotípiákat. A nőknek és lány gyermekeknek meg kell adni a lehetőséget, hogy hatalomhoz jussanak, vagy vezető pozícióba juthassanak, ha úgy döntenek, elkerülendő a sztereotípiákat. Ezt kell elősegíteni a szakpolitikáknak is, hogy a nők önmagukat is el tudják képzelni ilyen vezető szerepben. A, ehhez oktatásra van szükség, példaképekre, és ez talán a leghatékonyabb ahhoz, hogy a fiatal gyermek, lányok is megértsék, beláthassák, hogy őnekik is vannak ilyen esélyeik, elérhetnek ilyen célokat. Végezetül úgy gondolom, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül a az általános közvéleményben folyó vitákat sem tudom, hogy már nincs, nem maradt túl sok időm, számos példát sorolhatnánk a magán ügyvédként dolgoztam hosszú ideig, de korábban egy nagy amerikai vállalat munkatársa voltam. És ez egy igen komoly kulturális sok volt számomra, mint francia nő számára. Érdekes volt azonban látni, hogy hogyan dolgoznak egy ilyen vállalatnál a nők, és hogy milyen hatalomra tettek szert. Az amerikai nő kollégákkal együtt dolgoztunk, és egy hálózatot alakítottunk ki, és gyakorlatilag nem alakult ki, vagy megszűnt egy barát, a baráti kapcsolat intéressant, c'est les lois antidiscrimination américaines sont des, sont des, des encouragements. Az amerikai diszkrimináció ellenes törvény egy igen komoly ösztönzést jelent az ottani vállalatok számára, hogy elismerjék a női tehetséget, itt bizonyos kötelezettségeknek meg kell felelniük. És ez ott igen jól működik. És ennek megvan az az erénye, hogy bizonyos mértékű politikai vagy társadalmi nyomást is gyakorol a vállalatokra, példaként szeretnék megemlíteni egy vállalatot, ahonnan néhány évvel ezelőtt távoztam, ahol is a diverzitás, a sokszínűség politikája érvényesült, és nem valami fajta fenyegetés miatt, hanem egyszerűen a vállalat ezt nagyon fontosnak tartotta, és saját kreativitását is ez szolgálta. A hálózatépítés is még egy nagyon fontos kérdéskör. Ezekkel a lépésekkel az érintettek látókörét szélesíthetjük. Két vállalat is igénybe veszi a mi hálózatunkat, ami tulajdonképpen lehetővé teszi számukra, hogy a vezetőikkel egy addig ismeretlen világot megismertessenek. Fel kell készíteni az érinteteket, és lehetővé kell tenni, hogy megfelelő pozíciókba jussanak a vállalaton belül, mint potenciális vezetők. A humán erőforrás politika e- ebben az egészben kulcsfontosságú szerepet játszik. A nők reprezentáció képviselete kapcsán beszéltünk a példaképekről, ez szintén komoly szerepet játszik. Köszönöm, és a következő vendégünk, akit üdvözlünk, az Irjena Natividad, az Egyesült Államokból érkezett, és szeretnénk üdvözölni bizottságunkban. Önnyi szó. Nem I Él a mikrofonom. Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget, hogy szólhatok a bizottságuk előtt egy olyan témáról, ami igen közel áll a szívemhez. Ha esetleg nem ismerik, a nők globális konferenciája, konferenciája az elmúlt 20 évben rendez rendszeres találkozókat vezető pozícióban lévő nők számára. Ez egy alkalom arra, hogy megosszuk egymással tapasztalatainkat globálisan. Ennek van egy vállalat igazgató nők bizottsága is. Ennek a lényege az, hogy alapvető információkat osszunk meg egymással, és pontosan tisztában legyünk a számadatokkal. Amikor 1988-ban in, 98-ban indultunk, akkor összesen egyetlen egy szervezet végzett ilyen jellegű kutatásokat az Egyesült Államokban, amely a legnagyobb 500 vállalatot vizsgálta. Nemrégiben az IFC-vel, e a Világbank egyik leány szervezetével együtt folytattunk kutatást a vállalatvezetésben tevékenykedő nők számára vonatkozóan, pontosan azért, hogy egy globális képet kapjunk, hogy globálisan a vállalati igazgatótanácsokban hány nő tevékenykedik. 51 országra terjed ki ez a kutatás, 26 különböző forrásból táplálkoztak az adataink, és a legfontosabb következtetései a tanul, tanulmánynak mindenféleképpen arra mutatott, hogy fel kell gyorsítani azt a folyamatot, hogy a nők ilyen vezető pozíciókba kerülhessenek. Meglehetősen nehezen látható az ábra világítás mellett, de minden esetre látható, hogy a az európai adatok az európai országok közül Norvégia áll az élen 40,3%-kal, ezt követi Svédország 21,9%-kal, Olaszország, Franciaország, Portugália és Ciprus esetében 3% körüli a nők igazgató tanácsi részvétele. Tehát lehet, hogy az európai történet sikertörténet, de hogyha lebontjuk ezt az egyes országokra, akkor nem annyira fest jól a kép. A nők részvétele az igazgató tanácsokban átlagosan 20 százalék alatti, ami nem nevezhető fenomenálisan magasnak. Hogyan viszonyul vagy hasonlít ez az világ többi részéhez. Látható, a legmagasabb oszlop Európát mutatja 11,9%-kal. Ez sem egy borzasztóan jó arány. Elnézést Tehát most azonban már viszont semmit nem látok, de semmi baj. Nyugodtan hagyják sötéten a termet, megpróbálok majd a sötétben azért átütően beszélni. Tehát a 11,9% Európa, de hát ez egy nagyon széles skála, skálán mozog a Norvég 40%-tól a ciprusi 3%-ig. Az amerikai kontinens 9,9%-os arányt mutat, és ez is igen széles szórás mutat az Egyesült Államok, Kanada, illetve Latin Amerika között. A Fülöp-szigeteken, ahol egyébként születtem, 10%-os a részvételi arány, és Japánban 2,4%. A legelmaradottabb térség ebből a szempontból a közel-kelet és Észak-Afrika, ahol Izrael a legmagasabb 40%-kal, és Szaudarábia alig haladja meg a 2%-ot. Az Egyesült Államokban és Japánban a nők aránya a legmagasabb vezető testületekben, vállalati vezető testületekben elhanyagolható. Tehát nem nevezhető ez az egész sikertörténetnek. Norvégia mindenféleképpen hősnek tekinthető élen jár, de a többiek igencsak elmaradnak. Az előző panel keretében már részletesebben hallottunk Norvégiáról és Franciaországról. Ők arra törekszenek, hogy a legnépszerűbb stratégiát alkalmazzák. Nézzük meg a következő ábrát. Bal oldalon láthatjuk azokat az országokat, ahol kvóták érvényesülnek, minden vállalatra vonatkozóan, tőzsdei cégekre. Norvégiában a legrégebbi a törvény, Izlandon összesen csak négy tőzsdei cég van, Franciaországban pedig most zajlik a törvény szavazása vagy vitája. itt a vállalati vezetésben 30%-os kvóta érvényesül. Ezek azok az országok, ahol a kvóták már egy ideje érvényesülnek. Izlandon 90 illetve Izraelben 93-ban vezettek be ilyen kvótákat, Dél-Afrikában 96-ban az apartheid megszüntével a magánszektora is kiterjesztették. De ha megnézzük Dániát, Írországot és Izlandot, az előző, egy korábbi hozzászóló Dániáról beszélt, ahol az állami tulajdonú vállalatokban már érvényesülnek kvóták, légitársaságok, vagy energiacégek, olajcégek, tehát ez egy igen jelentős rész. Németországban nincsenek kvóták, de Berlinben a helyhatóságban 50%-ban, 50% ez, Nürnbergben is érvényesül kvóta. És ezen városokban működő leányvállalatok is kiterjed ez, amelyben a helyhatóság részvényes. Kanadában Quebecet említeném, ahol 50%-os a kvóta, és már elérték a 40,9%-ot. Belgium esetében hallottuk, hogy szövetségi szinten ezt javasolják. Ezzel csak az, arra akartam rávilágítani, hogy mindez globális jelenség, de leginkább Európában érvényesül. Miért ilyen népszerű a kvótarendszer Európában? Elsősorban azért, mert ez működik. Tetszik vagy nem tetszik a kvótarendszer, ha növelni akarjuk, mégpedig gyorsan a nők részvételét, akkor az ilyen törvényi felhatalmazások működnek. És ezt mutatja Norvégia példája is, ami igen komoly eredmény, hiszen ez eloszlat minden kétséget afelől, hogy ez sikerülhet. Önálló két év alatt sikerült ez, sokan mondták, hogy ez rendkívül rövid idő, és egyszerre nem tudunk nőket találni ilyen pozíciókra, de végül is anélkül, hogy megakasztották volna a vállalatok normál működését, sikerült elő, elérniük, és gyakorlatilag azonnal elérték a 40%-ot. Ez egy komoly eredmény. Harmadsorban Azért Európa, mert a kvóta már a politika területén régóta érvényesült. És ennek kiterjesztése szinte logikusnak tűnt a magánszektorra. Végezetül pedig Európában van a legtöbb állami tulajdonú, vagy részben állami tulajdonú vállalat. Tehát az államok sokkal nagyobb arányban részvényesek a vállalatokban, tehát beleszólhatnak a vállalatirányításba, az igazgatótanácsok döntéseibe. És őszintén nagyon jó lenne, hogy az Európai Parlament részese lehetne ennek a fellendülésnek, ugyanis Európa nem csak az Egyesült Államokat fogja lepipálni, hanem minden más országot abban, hogy a nők részvétele a vállalat vezetésben messze meghaladja a többiekét, és például szolgálhat mások számára. Mi lehet egy másik stratégia? És most itt térjünk rá a magánszektorra. Megbeszéléseket kezdeményeztünk vállalatvezetésekkel, és konkrétan arról, hogy a tőzsdére lépés előfeltételeként, vagy a jó vállalat irányítás előfeltételeként írják elő a nők bizonyos arányú részvételét. Finország volt az egyik ilyen, amely a az úgynevezett corporate governance politikájába bevezette a nemek sokszínűségét vagy diverzitását. Svédország, Hollandia, Belgium, Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, ezek azok az országok, ahol a vállalatirányítási kódexben már a nemek diverzitása, mint egyfajta kinyilatkoztatás megjelenik. Itt az egyes ajánlások például arra is vonatkoznak, hogy meg kell nevezni azokat a vállalatokat nyilvánosan, ha elmulasztanak ilyen stratégiát alkalmazni, és itt gondolok a tőzsdén jegyzett vállalatokra. Németországban is például a vállalatokat megkérdezik az éves közgyűléseken a részvényesek ezekről a kérdésekről. Az Egyesült Államokban a tőzsdefelügyelet előírja az igazgató tanácsok esetében ezt a fajta diverzitást. Ez nem egy európai kezdeményezés egyébként, hanem Ausztráliából eh, ered. 2011-től kezdődően a tőzsdényezett ausztrál cégeknek eh, nyilatkozniuk kell a eh, nők arányáról az igazgatótanácsban, a vállalatvezetésben, illetve az összlétszámon belül. Azt hiszem, hogy ez a legagresszívebb kezdeményezés ez idáig. A harmadik stratégia pedig, amiről szintén szeretnék szólni, ami szerintem a leghatékonyabb. Erről már korábban is szó esett, nevezetesen az úgynevezett business case. A következőről van szó. Az itt látható tanulmányok, elsősorban Európában, illetve az Egyesült Államokban készültek, valamint Törökországban és Vietnámban. Minél több nő vállal vezető szerepet az igazgatótanácsban vagy a vállalat vezetésében, annál jobban teljesít pénzügyileg a vállalat. Értsük ez alatt az eszközmegtérülést, a meg, beruházás megtérülést, vagy a részvényérték növelkedését. Ezek az igen széles körű kutatások, és Dániát is szeretném megemlíteni, illetve Dánia figyelmébe ajánlani, hogy a politikusok számára is meggyőzőek. Tehát a magánszektor számára ez nyereséges befektetés, ha úgy tetszik. A professzorok ugyan eldicsekedhetnek azzal, hogy még egy publikációjuk van, amit a kutya nem olvas, de voltak olyan katalizátor szerepű tanulmányok, amelyekről a média is beszámolt. Volt egy nyilatkozat vagy állásfoglalás korábban, miszerint a vállalatokat is tájékoztatni kell, hogy számukra gazdaságilag előnyös, ha minél több nő ül az igazgató tanácsokban. Itt nem az egyenlőségről van szó, vagy a megtérülésről, vagy az oktatásról, hanem a vállalat javát szolgálja összességében. Végezetül pedig én 62 évesen nagyon sok évet töltöttem azzal, hogy a nők érdekét fáradozzak, azért küzdjek az Egyesült Államokban, illetve globálisan is. Mint ahogy Zimmermann asszony említette, a jó szándék nem elegendő. Szükség van a jogszabályokra, de mitől jó egy jogszabály? És eh, meg kell mondanom, meg kell osztanom eh, ezt az információt mindenkivel, mert eh, ahhoz, hogy egy jogszabály jó legyen, egy megfelelő megvalósítási tervre is szükség van. Sokan, akik hoztak ilyen törvényeket, egyszerűen nem jutottak ötről hatra, mert nem volt megvalósítási tervük. Norvégiában pontosan ezért volt sikeres. Másodszorban kellő forrást kell erre allokálni. biztosítani kell a pénzt az illetékes minisztérium számára, hogy valóban átültethessék a gyakorlatba a törvényeket. Szankciókra van szükség, büntetésekre, büntető intézkedésekre, anélkül ugyanis a törvény olyan, mint a fogatlan oroszlán. Politikai akaratra van szükség, és Norvégiában azért fogadták el ezt a törvényt, mert három kormány is ezen dolgozott, egészen a konzervatív oldaltól a progresszívekig, tehát minden szereplő, minden koalíciós partner jó indulat, jó szándékára szükség van. Ezen kívül határidők is kellenek. Ezekhez a határidőkhöz pedig ragaszkodni kell, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz Franciaországban, hogyha megindul a harc. Kell adatbázis a képesítéssel rendelkező nőkről. És a kész, a hajlandó nőkről is kell legyezzék, és képzésre, továbbképzésre is szükség van a férfiak és a nők számára, hiszen a vállalatok a világon mindenhol nagy kihívásokkal szembesülnek. És nagyon lényeges az, hogyha a válságból kilábalunk, hogy ne csak a jogalkotási változásokra figyeljünk, hanem hogy ki hajtja ezeket végre. A vállalatok, a multinacionális vállalatok, a világméretű vállalatok cselekvésének hatása van a dolgozókra, a környezetre, a nemzetgazdaságokra, azokra a helyekre, ahol jelen vannak. Így a nőknek is beleszólásuk kell, hogy legyen az igazgató tanácsokba. Köszönöm. Stupak. Nagyon szépen köszönöm. És most pedig rögtön átadom a szót a másik amerikai vendégünknek, Mrs. Elizabeth Benhamnek, aki a dolgozó nők szövetségének a vezetője. Elnök asszony, igen, tisztelt európai parlamenti tagok. Szeretném mindenkit megköszönni az Európai Parlament FAM bizottságának, hogy szólhatok önökhöz ma. Nagy megtiszteltetés és kitüntetés számomra, hogy az Európai Parlamentben beszélhetek az üzletasszonyok és dolgozónők nemzetközi szövetségének nevében. A önök témája roppant fontos hiszen eh, a BPV a szervezetünk eh, NGO, és 80. születésnapját ünnepli, 96 országban vagyunk jelen, több mint 30 ezer tagunk van, és én vagyok a szövetségünk 21. elnöke. Konzultatív eh, státuszunk van az ENSZ-nél, és már több mint 60 éve játszunk tanácsadói szerepet a nemek közötti egyenlőség érdekében. A McKinsey globális tanulmány azt mutatja, hogy a üzleti vezetők nagy része hisz a nemek közötti egyenlőségbe. Azonban még mindig botrányos megkülönböztetés éri a nőket a munkahelyeken. És ezt látjuk abban is, hogy nehéz a nőknek a csúcsra jutni. Miért van ez? Miért támogatják, miért nem támogatják a cégek ezt? A cégek nagyon kevésbé támogatják a női munkavállalókat. 72% azt hiszi, hogy összefüggés van a cég anyagi sikere és a nemek közötti egyenlőség között. Az elmúlt években a gazdasági válság idejében is igaznak bizonyult ez. Azonban a vállalatoknak még nem sikerült a menedzsment szintjén áthidalni a nők és férfiak között lévő szakadékot. Ez nem lep meg, hiszen a tanulmány is azt mondja, hogy a legtöbb vállalatnál prioritások vannak. Ez pedig azt jelenti, hogy a vállalatoknak különféle gender politikájuk van. A siker kulcsa abban van, hogy a több jobb ahol a nemek közötti megoszlás kiegyensúlyozottabb és hasonló jellegű politika van, elmondható, hogy a vállalat vezetése is a legsokrétűbb. A válaszadó vállalatok között a nemek sok rétűségét, sokszínűségét nagyon nagyra tartották. És annak ellenére, hogy még mindig 32 százalékban szeretnének nők vezetők lenni, azonban csak 15 százalékuk jut el arra a szintre. A cégvezetők támogatása nagyon lényeges tényező abban, hogy mit tesz egy vállalat a nemek közötti egyenlőségért. Pillanatnyilag léteznek programok is ebben a tekintetben. A legegyenjogúbb vállalatoknál azt látjuk, hogy minden vállalat javíthatja a férfiak és nők közötti arányt, így a pénzügyi teljesítményt is. Ahol a nemek közötti diverzitás prioritás, ott több vezető nő dolgozik a menedzsmentben. Tehát a leglényegesebb három gender téma értelmében azt látjuk, hogy 85 százalék azt gondolja, hogy a férfiak túlreprezentáltak a vezető pozíciókban. Ezen kívül az összes válaszadók 55%-a mondja ezt most nemtől függetlenül. Természetesen földrajzi eltérések is találhatók, hiszen az ázsiai csendes óceáni felterekvő piacokon a vállalatok top ten témái része a gender kérdés. Inkább, mint a többi országban. Latin Amerikában igazából csak a válaszolók 21%-a mondta azt, hogy fontos számukra a nők és férfiak egyenjogúsága a vezetésben. Ez Európában 27 százalék, és Észak-Amerikában pedig 28 százalék. A világon elég sok konferencián veszek részt. És például most az APEC női vezetőinek volt egy konferenciája Tókiában. A jelen legvázolt eredményeket ott is hangoztatták, és azt látjuk, hogy az üzleti élet nem reagál elég gyorsan. Az északi országok példája mutatja, hogy mi mindent lehet elérni a kvótákkal. Természetesen eh, a kritikus tömeget szeretnénk elérni, hiszen a kritikus tömeg fog változásokat hozni. És eh, amennyiben eh, a vezető pozíciókban is elérnek a nők egy kritikus tömeget, akkor fogják társadalmi szinten is felismerni ezt a kérdést. A nőknek adott segítség is megváltozik majd a kvóták megmutatták, hogy működnek. És mi a kvótákban nagyon fontos eszközt látunk, hogy beindítsuk a változást, hogy a nőket a magasabb pozíciókba katapultáljuk, ami a legtöbb esetben szükséges a gender egyensúly tekintetében az üzleti életben, az, az hogy több vezető női munkatársat tartsanak meg, motiváljanak, hogy továbbadják tapasztalataikat, és hogy ez alapján jó munkatársaknak, igazgatóknak, vezetőknek tartsák őket. Amennyiben egy igazgató tanácsnak mondjuk három női tagja van, akkor ott már mérhető az eredmény. Azonban <clears throat> mi a lényeges? Az, hogy megkönnyítsük a nők vezető pozíciókból való jutását, vagy a minőség. Ausztráliában például az általános politikai agenda része az, hogy a nők nagyobb számban jussanak vezető pozíciókban. És eh, itt a cégek önként vállalnak célkitűzéseket már az elkövetkezendő évben is. A vállalatoktól azt várják, hogy mutassák be nyilvánosan, hogy elérik-e belső céljaikat bemutatják, hogy a vezető munkatársak körében és az igazgató tanácsban milyen a nők aránya. A globális gazdasági és pénzügyi válság következménye ez. 18,7% vagy 18,7% millió nő vált munkanélkülivé. Pedig a nők sokkal kevesebb bért kapnak, mint a férfiak. Ugyanazért a munkáért. A férfiak 70-80 százalék kapják csak meg. És 2000 és 2007 között ez csökkent. Azonban a válság miatt a haladás megállt. Néhány országban a fizetési szakadék még tovább növekedett is. A szervezetünk egy egyenlő bér nevű kampányt szervez, hogy áthidalja ezt a bérek közötti szakadékot. Azonban hogyan tudnánk segíteni a cégeknek, hogy a meglévő gyakorlatukon változtassanak, vagy pedig újfajta gyakorlatot fogalmazzanak meg, hogyan őket erősebben befogadják? Számos ilyen téma az Unifem és az ENSZ globális kezdeményezők között létrejött rendezvényeken is megtalálható. És a szervezetünk a globális hálózat segítségével vezeti ezt. Ezt szeretném bemutatni egy képen is. Kidolgoztunk egy olyan iránymutatót, hogy hogyan lehet a nőket segíteni a közösségben, a munkahelyen és a piacon. Számos cselekvési formát ajánlunk. Az egyenlő esélyek és a diszkrimináció mentessége, a munkahelyi egészség és biztonság, a továbbképzési programok, a cégkörnyezet fejlesztése és a nők továbbképzése olyan témák, amelyekről szólhatnánk. Főleg a hetes számú bátorítja a vállalatokat, hogy mércéket alkalmazanak, és átlátható folyamatokat, hogy mérjék a haladást a nemek közötti egyenlőség felé vezető úton. Egy éves konzultációs folyamat végén márciusban jelentek meg az említett elvek. És ezekből gyakorlatot lehet kovácsolni az összes ágazatban. Így bemutathatjuk, hogy igen is elérhetünk gyakorlati eredményeket is elérhető időn belül. A magánszektort tovább is bátorítani kell, hogy szorgalmazzák a nők és férfiak közötti egyenlőséget. A szervezetünk rendelkezik a nemek közötti diverzitás politikájáról szóló adatokkal is. Segítünk a vállalatoknak politikájuk kialakításában és végrehajtásában. Az egész világon kerekasztal konzultációkat szervezünk az üzleti élet és a kormányzatok képviselőivel, hogy a gyakorlati munkahelyi példákból tanuljanak, hogy mit lehet tenni a nemek közötti egyenlőség érdekében, és hogy uh, hogyan. Az idén júniusban jelent meg a New Yorki multivállalatok menedzsereinek tollából egy jelentés, hogy mit próbálnak tenni a nők egyenlősége tekintetében. Száz vezető menedzser írta alá a felhívást. Ez azt jelenti, hogy egyre inkább elfogadják a vezetők azt, hogy a nemek közötti egyenlőség nem csak a helyes dolog, hanem intelligens dolog is az üzlet számára. Azonban még nagyon sokat kell tennünk, hogy a kereskedelemben és az üzleti gyakorlatban megoldjuk a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdését. A tudásalapú társadalomban szükségünk van a nők részvételével az összes ágazaton belül, a gazdasági tevékenység minden szintjén. Ezért pedig a fenntartató fejlődés számára is lényeges, hogy a növekedő termelékenység mellett sokkal inkább a nőkre hagyatkozzunk. A nőknek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy kialakítsák a megfelelő nemek közötti egyensúlyt. Az ENSZ milleniumi céljairól szóló konferencián, amelyet Ban Ki-moon elnököl, több mint 300 állam és kormányfő vett részt. Ezen kívül civil a képviselői, és vezető menedzserek. Örültem, hogy láthattam, hogy a világ politikai és üzleti vezetői meg tudnak állapotba meg tudnak állapodni olyan lépésekben, amelyek a haladást szolgálják. Ilyen konvergenciát korábban még nem láthattunk, hogy a nők és az egyenlőség érdekében így együttműködjön a politikai és az üzleti szféra. Most végezetül meg kell határoznunk, hogy mit is jelentsen a munkahelyen elért siker, és meg kell szabnunk az eszközöket is, és nem pedig fordítva enélkül pedig nem leszünk sikeresek. Szükséges a munkahelyi kultúrát átalakítani. Ezért pedig az egyének erőbevetése szükséges minden szinten a férfiak és a nők részéről egyaránt. A sok számos eszközzel mozíthatják elő a nemek közötti egyenlőség helyzetét. A világosan dokumentált női adatbázisok képezhetnek például egy ilyen segítséget. Folytassuk szorgalmasan a munkát a női egyenjogúság égisze alatt. Amennyiben születési jogunk a nemek közötti egyenlőség, akkor miért elégednénk meg kevesebbel? Köszönöm. Köszönöm szépen, Benham asszony. És uh, szeretném megköszönni az összes résztvevőnek itt a panelben az érdekes előadásokat. Most pedig a szó a képviselőké. Remélem, hogy lesz még lehetőségünk meghallgatni az önök válaszait is. De most először is átadom a szót Jano Kadakis kollégának, utána Escobar kollégának, aki az ECR árnyék előadója. Tehát most Janakodakis asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Igen, kollégám Andrea Cseszkova nevében szeretnék eh, megszólalni, akinek el kellett menni a repülőtérre, ő az árnyék pont keményen dolgozott. Nagyon nehéz munkája volt, éppen ezért szó szerint felolvasom azt, amit ír. Tehát kezdem. Szorgalmazni kell azt, hogy a nők eh, képviselete erősebb legyen a vezető testületekben. Azonban el kell ismernünk, hogy a munkáltatóknak rugalmasabbnak kell lenni ebben a tekintetben. A cseh köztársaságban a vezető pozícióban lévő nők aránya 9,5 százalék. Ez viszonylag közel van a 11 százalékos európai átlaghoz. Az elmúlt két évben javult a helyzet, azonban tudnunk kell, hogy ez a szám még mindig viszonylag alacsony. A fő gondunk az, hogy még mindig akadályokkal szembesülnek a nők, amikor vezető helyzetbe szeretnének kerülni. Hogyha családot alapítanak, akkor nem kapják meg a megfelelő munkaviszonyokat munkáltatájuktól. Tehát nem rugalmas a munkaidejük, a iskolában nem tudják a gyerekeiket elvinni, mert túl. Mert korán nem fogadják be a gyerekeket a munkahelyi rugalmasság, a vállalaton belüli óvoda, ellátás és ellátás az újszülöttek számára. A nőket nem szabad arra kényszeríteni, hogy anyasági szabadságra menjenek, hanem fel kell ajánlani nekik a rugalmas munkaidőt. Ez pedig politikai prioritások sokkal el lehet érni, és pedig úgy, hogy az érintetek figyelmét jobban a témára irányítjuk. Az információ és a média is nagyon lényeges, hiszen amennyiben megfelelő női modelleket közvetítünk a médiában, a vezető pozíciókba történő bejutás megakadályozását el kell kerülnünk. Azonban a nők alulreprezentáltsága a vezető pozíciókban néha a nők önálló döntésén is múlik. Hiszen vannak olyan nők, akik inkább a családjukat választják, és nem a karriert. Később, amikor a gyerekek elmennek, utána visszatérnének a munkahelyükre. Szeretném eh, ismételni, hogy eh, a lehetőségek nyújtása, a gyermekgondozás eh, megoldása az egyik leglényegesebb szempont. Most azt hiszem, hogy ennyi elég, és most a kollégáimnak adom át a szót. Köszönöm. Köszönöm, Janakodakis asszony, és most szeretnénk meghallgatni az Európai Bizottság álláspontját, amelyet Daniele Bankier képvisel, aki a nők és férfiak közötti egyenlőség, foglalkoztatás és szociálpolitikai főosztály képviseli. Tehát öné a szó, bankérasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, hogy meghívta a bizottságot erre a meghallgatásra amelyen a nők helyzetét vitatták meg, és amit mi a bizottságban is nagyon fontos témának tartunk. Rövid leszek. Hosszú vitát hallgattunk már meg, sok érdekes előadással. Amit én is hallottam, az felsorolta a legtöbb és legfontosabb kérdést is. Én most arra szeretnék koncentrálni, hogy a bizottságnak mi a véleményére, véleménye a gazdasági döntéshozó helyzetben lévő nők helyzetéről, és miként akarja a terület hiányosságait kezelni a bizottság. Két adattal szeretném kezdeni, ami azt mutatja, hogy a nőknek milyen helyzete van ma Európában először is. Ma Európában átlagban a részvénytársaságok vezető társaságának 10%-ában töltik be a pozíciókat a nők, a felülvizsgál, a vizsgálati ellenőrző testületekben, és csak 3%-os a jelenlétük az elnökségekben. Látják, hogy a számok nem túl jók, és ennél is aggasztóbb a mai helyzetnek az adatai, mégpedig a tendencia az, hogy nem látjuk azt, hogy a helyzet bármiképpen javulna. Azt látjuk, hogy ezek az adatok stabilak, stagnálnak az elmúlt pár év során, ezért azt gondoljuk, hogy ez egy aggasztó jelenség. Zárójelben megjegyezném, hogy a bizottság ezeket a jelentéseket kiadta a döntéshozó helyzetben lévő nőkről, több éve kiadja a jelentést. Van egy adatbázisunk is a döntéshozó helyzetben lévő nőkről, amely e, politikai és gazdasági döntéshozó nőket egyáltalán lefed, akiket említettek is ma délután. Néhány évvel ezelőtt rájöttünk, hogy nagyon sokan beszélünk a döntéshozó nők hiányáról, de nincsenek adatok, tehát létrehoztuk ezt az adatbázist, amely elérhető a honlapunkon, és rendszeresen megjelentetjük ezt a jelentést amelynek szerzői most itt vannak köztünk, és ha önöket érdekli, akkor meg is mutatom. Nagyon fontos ez a tényfeltárás. Bezárom a zárójelet, a számok nem túl jók, nincsen felismerhető javulás a helyzetben, ezért a bizottság <clears throat> úgy döntött, hogy a döntéshozó helyzetben lévő nők helyzete a bizottság öt prioritásának az egyike a nők és férfiak közti egyenlőség munkájában. A bizottság elfogadta az új középtávú stratégiáját, amely a következő öt évre szól a nők és férfiak közti egyenlőség területén, és a döntéshozó helyzetben lévő nők um, helyzete az öt prioritás egyikét alkotja. Hadd um, adjak némi betekintést arról, hogy uh, hogy foglalkozunk mi ezzel a témával. A másik négy prioritás um, a gaz, nők és férfiak gazdasági függetlensége, nők elleni erőszak, fizetési különbségek. Számunkra a döntéshozás az egyik legfontosabb prioritás. Fontos, hogy előrelépést érjünk el ebben a területen, két ok miatt is. Először is azért, mert a, a tisztesség ezt kívánja, a nőknek egyelőre képviselettel kell rendelkezniük a társadalomnak ezen a részében is. Másfelől azt gondoljuk, hogy az üzlet indokolja azt, hogy sokkal több nő legyen a vállalatvezetőségben. Egyetértek itt azokkal, akik korábban elmondták, hogy az üzlet is indokolja elegendő tanulmány mutatja meg, hogy kedvező összefüggés van a nők jelenléte és a vállalat teljesítménye között, bár ezt még tovább kéne vizsgálni. Szerintem érdemes lenne tovább kutatni ezt a területet alaposabban, annak érdekében, hogy érveinket jobban alátámaszthassuk. A üzleti teljesítmény és a nők jelenlétek közötti összefüggésről de hát ezt említették már önök is korábban, azt, hogy a nők és a férfiak a vállalatvezetésben, európai vállalatok vezetésében úgy hiszik, hogy a részvételi egyenlőség szükséges ahhoz, hogy a, társa, hogy a társaságok, a vállalatok jól teljesítsenek. Az a véleményünk, hogy nagyon jó, nagyon fontos a fejlődés ezen a területen. Első lépésként a mi biztosunk, Reding asszony, aki már bejelentette az Európai Parlamentben is, hogy egy véleménycserén, hogy közvetlen párbeszédet szeretne felvenni az európai vállalatvezetőkkel, következő tavasz folyamán párbeszédet szeretné indítani a legnagyobb európai vállalatok vezérigazgatóival, annak érdekében, hogy megviszélje velük, hogy mit lehet tenni a helyzet javítása érdekében. És ez a párbeszéd most először idén tavasszal, jövőtre tavasszal kerül megrendezésre, egy olyan dokumentum alapján, amelyet a bizottság ad majd ki, és amelyben a bizottság eh, fel akarja mérni a jelenlegi helyzetet, a nők eh, vállalatvezetésben elfoglalt helyét, eh, feltárását, és ebben a dokumentumban a bizottság meg akarja vizsgálni azt, hogy milyen intézkedéseket lehet elfogadni annak érdekében, hogy ezt a szakadékot áthidaljuk, milyen intézkedésekkel lehet biztosítani azt, hogy javuljon a helyzet, és előrelépést tapasztalhassunk. Ezek önkéntes intézkedések lehetnek, vagy olyan intézkedések, amelyben a kormány közbelép, vagy olyan intézkedések, amelyek nem jogszabályi jellegűek, de lehetnek jogszabályi jellegűek is. Tehát fel akarjuk tárni azon lehetőségeket, amelyel a problémát kezelhetjük, mégpedig a felmérés alapján a bizottság párbeszédet kezdeményez a nagy európai vállalatok vezetőivel, hogy megkérdez, hogy mit akarnak ők tenni, és melyek az általuk kedvelt, választott lehetőségek, miként tudnak a vállalatok önkéntesen javítani a helyzeten. Emellett Tovább figyeljük a helyzetet, rendszeres jelentést készítünk a fejleményekről, és a, remé- és a lehet, remélhetőleg az előrelépésről továbbra folytatjuk azt a munkát, amit már elkezdtünk a múltban a döntéshozó nők hálózatáról. Örömmel látom itt ennek eh, néhány résztvevőjét itt a pódiumon. Ez egy olyan hálózat, amelyet nők hoztak létre, akik európai hálózatokat vezetnek, és ebben a hálózatban a jó gyakorlatokat cseréljük ki, és megnézzük azt, hogy milyen intézkedésekkel lehet a nők helyzetét javítani döntéshozó pozíciók elfoglalásában, politikai tekintetben is. Folytatjuk a hálózatépítést, és végül alá kell húznunk, hogy a nők, döntéshozó nők számának növelése érdekében nem lehetünk sikeresik akkor, hogyha egyedül maradunk. Sokkal átfogóbb megközelítésre van szükségünk, szakpolitikákra van szükség, melynek, melyeknek az a célja, hogy kiterjessze ezen nők csapatát, akik szívesen válnak igazgatóságok tagjaivá, akik erre felkészültek. Tehát ezt a csapatot ki kell szélesíteni, például oly módon, hogy megkönnyítjük a munka és a családi élet összeegyeztetését, de oly módon is, hogy felbátorítjuk a nőket arra, hogy olyan tanulmányokat válasszanak, végezzenek, amely eljutatja őket ilyen helyzetekbe, ilyen pozíciókba tehát egyre több nőt szeretnénk ebbe a csapatba meghívni, szeretnénk férfiakat is bevonni, akik szívesen támogatják a nőket e, ezen törekvésükben, kollégaként, a vállalatokon belül, de partnereként is, oly módon, hogy átvállalják a nők családi kötelezettségeit. A következő fontos dátumunk jövő tavasszal, történik, amikor a bizottság vezérigazgatókkal tárgyal a nők helyzetéről, döntéshozó nők helyzetéről, és folytatjuk azokat a szakpolitikák kialakítását, amelyek a fejlődés érdekében szükségesek. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen bankér asszonynak, hogy elmondta a bizonság, bizottság véleményét, és nagyon örülünk annak, hogy ez egy prioritált kérdés Redding biztos részére. Nagyon köszönjük a véleményét, most pedig megadom a szót a képviselőknek, kollégáknak, a résztvevőknek. Az első felszólaló Matérez asszony, megadom neki a szót, parancsoljon. Grazie, Presidente. Ho trovato veramente... Köszönöm, elnök asszony. Érdeklődéssel hallgattam az előadók mondani valóját. Olaszként hadd mondjam el, hogy nagyon érdekes másoktól hallani, akik sokkal előrébb vannak ebben a kérdésben, különösen Natividad asszony véleményét. Nyilván tagállamok képviselőiként eh, minket nagyon érdekel az, hogy Norvégia hogy mutatja meg a legjobb példát. Ők azt mutatták meg, hogy nagyon rövid időn belül praktikai, praktikus intézkedésekkel sikerült a céljaikat elérni, és szankcionálták azokat, akik nem tartják be a törvényt. Olaszország nem, persze nem a legjobb példa ebben a kérdésben, hiszen a számok magukért beszéltek. A nők részvétele 3%-os az igazgatótanácsokban, én egy olyan ember vagyok, aki azt gondolja, hogy a, a nők tudják áttörni az üvegplafont, a nőknek kell részt venni minden vállalat igazgatótanácsában, egyidejűleg azonban, és ezt a kérdést önnek szeretném föltenni, ön szerint a kvóták nem hátráltatják a nők nőket, mint gyengébb nemet? Nem kéne a nőket segíteni abban, hogy bizonyos célokat elérniek, hogyha nem tudják maguk ezt elérni? Norvégiában láttuk e, ezeket az arany szoknyákat, milyen büntetéseket ró ki az amerikai kormány azokra a vállalatokra, amelyek nem tisztelik a kvótákat? Ezt szerettem volna megkérdezni, köszönöm. Köszönöm Matera asszonynak, most pedig a következő felszólalónk Lulling asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy elkéstem, más kötelezettségeim voltak, de a hallottak alapján Szeretnék néhány szót, néhány figyelmeztető szót szólni a túlságos általános, általánosítások helyett, különösen a kvótákat illetően a nagyvállalatok vezetésében. A 27 tagállamok közti külön, különbségeket ha elhanyagáljuk, akkor ez nagyon nagy hiba, és hogyha egy 40%-os kvótát vezetünk be, akkor szeretnénk tudni, hogy ez min alapszik. Francia, a francia vállalati jogban van egy administratív igazgatóság, a német jogban van egy felügyelőbizottsági törvény, amelyek teljesen különböző dolgok, és nem mondhatjuk azt, hogy a francia adminisztráció francia országokban és más országok vállalati törvényében ugyanezt végzi. Tehát, hogyha egy német Németországban 40%-os jelenítet követelünk, azt megtehetjük. Erről döntést is kell hozni, és hogyha ezt várjuk el a végrehajtó tanácstól, A a francia nyelvű országok vállalati jogában, akkor egészen más lesz a reakció. Tehát óvatosan kell e, megfogalmazni a kívánalmainkat, amikor a kvótákról beszélünk. Az én országomban nincsenek kvóták, amelyek a igazgatótanácsokra vonatkoznak a részvénytársaságokban. Van, biz, van viszont ö, ö, együttdöntési ö, dön, ö, határozatunk és ö, osztott menedzsment. A Németországban a szakszervezet van jelent a felügyelőbizottságokban, amely nagyon fontos a vezetésben. A mi jogszabályainkban a vezetésben van ez, és amikor követeléseket támasztunk, tudnunk kell, hogy miről van szó. És figyelemmel kell lenni arra, hogy a vállalati jog még mindig különböző az egyes tagállamokban, és ön sokkal többet kíván e, egyik országtól, mint a másiktól, függen, függen attól, hogy az illető országban milyen a vállalati jog több mint húsz évvel ezelőtt, hogy egy másik eh, dolgot említsek, részt vettem eh, pozitív diszkriminációs intézkedésekben Luxemburgban, az én, országban, én országomban, amely egy bankra terjed ki. És amikor a banki szövetséget megkérdeztem arról, hogy egyetértenek-e ezzel, a bankok azt mondták, hogy semmi gond ezzel, az a gondunk, hogy nincsenek nők, akik felkészültek arra, hogy felvállalják a vezetői pozíciókat. Én azt láttam, hogy akik, azok a nők, akik a bankban dolgoztak, vagy elváltak, vagy nem volt gyermekük, tehát gyakorlatilag nem, értek, nem éltek normál családi életet. Az emberek fejében, ami sajnos nem nagyon változott, a nők és a férfiak közötti munka megosztás, gondolok itt házaspárokra, nem igazán ideális. Egy vállalat vagy egy nagy bank vezetője, igazgatója Tehát lehet, hogy a bank elküldi, hogy rögtön másnap menjen Szingapurba, hazamegy, a feleségét megkérdezi, hogy pakoljon össze, és egy nő egy ilyen helyzetben megkérdezné, hogy oké, okay, de akkor kilátja le a gyerekeket, kifőzi meg az ebédet, és a többi, és a többi. Ilyen problémákat a férfiaknak nem kell megoldaniuk. Je le sais. Tehát eh, ez is akadályozza a nőket abban, hogy eh, ilyen pozíciókat betöltsenek. A férfiak akkor utaznak, amikor kell, vagy amikor akarnak, nem kell gondoskodniuk a háztartásról. Látnunk kell tehát, hogy vannak ilyen különbségek, sajnálatos módon és a nők sokkal inkább előnyben részesítik a háztartást, a családról való gondoskodást, mint a nők. Euh, euh, de différence de salaire. Là aussi, il faut és euh, fizetésbeli bérkülönbségek is vannak. Én nem nagyon hiszek az átlagról szóló statisztikákban. Néhány évvel ezelőtt statisztikákat készítettek nálunk a iparban dolgozó nők és férfiak bére között, vagy illetve a kettő közötti különbségről. Tehát fizikai munkásokról beszélek. Nálunk a 27 tagállam közül a legmagasabbak egyébként a fizetések. És a statisztika szerint a luxemburgi iparban a nők és férfiak közötti bérkülönbség az iparban volt a legnagyobb, illetve a fizikai dolgozók körében. Miért? Nyilván ez az ipar struktúrájával függ össze. Az acélipar meghatározó volt, illetve a bányászat, ahol nem túl sok nő, sok nő dolgozik. Legalábbis szakmunkásként. Lehet, hogy van néhány nő az acéliparban, de nem a kohók mellett dolgoznak, és a bányákban meg aztán végképp nem találunk nőket. Tehát az acéliparban a szakmunkások nyilván más bért kapnak, mint a ugyanabban a gyárban dolgozó takarítónő. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon körültekintően kell bánni a statisztikákkal, amikor az átlagból próbálunk kiolvasni valamit az egyes országokban. Hiszen ez nagyrészt függ egyéb körülményektől is. Úgyhogy nagyon nagy mértékben azt is figyelembe kell venni, hogy a, az adott ország gazdasági struktúrája milyen. Volt olyan idő, amikor jogilag lehetőség volt arra, hogy alacsonyabb bért adjanak nőknek, mint a férfiaknak. Az én generációm jól emlékszik arra, ezekre az időkre. En matière de salaire, moi j'ai demandé dans mon pays. És ez nyilván a nyugdíjukat is befolyásolja. Ez a diszkrimináció tehát visszaköszön a nyugdíjak megállapításánál is. Azt hiszem, hogy nagyon óvatosan kell bánnunk tehát az adatokkal, és ezt azért merem mondani, mert engem nem vádolhatnak azzal, hogy nem védem a nők jogait. Ezt teszem immáron 50 éve. Amikor 45 évvel ezelőtt a parlamentbe beválasztottak ebbe a parlamentbe, akkor gyakorlatilag a takarító személyzeten kívül nem voltak nők. És olyannyira, hogy még női WC sem volt. A különböző nő képviseleti szervek ben is aktív voltam. Tehát kérem, hogy ezeket vegyék figyelembe. Én azt hiszem, hogy ennek keretében komoly előrelépést tettem a saját országomban, mert mindig realista voltam. Ha mindent el akarunk érni egyszerre, akkor semmit nem érünk el. Objektívnak és reálisnak kell lennünk. És csak így jutunk sikerre. Ha itt a bérkülönbségekről beszélünk. Emlékezzünk el arra is, hogy 1965-ben már volt egy nagyon jó irányelv az esélyegyenlőségről. És én a saját országomban ebből az irányelvből rengeteget át tudtam ültetni, ami még mindig érvényes. Tehát ez az irányelv kiváló, csak megfelelően kell tudnunk alkalmaznunk, és mernünk kell alkalmaznunk. Akiket hátrányos megkülönböztetés ér, lehetőséget kell adni, hogy a jogaikat kiköveteljék. Például egy cégnél a nők kevesebbet kerestek, mint a férfiak, alacsonyabb bért kaptak, 20 és kárigényen értek, amire a bíróság 27 millió eurós kártérítést ítélt meg utólag. És a vállalatnak ezt meg kellett fizetnie. Tehát a bíróságok elismerték ezt a jogot, és ha ezt más esetben is el tudjuk érni, akkor tudjuk sikerre vinni a egyenlőségi politikát. Én ezt az irányelv alapján indítványoztam a saját országomban, és ez akkoriban, ez a 70-es évek volt, 700 millió frankba került az államnak. Meg kellett fizetni utólag az érintett nőknek ezt az összeget. Tehát itt nem arról van szó, hogy nincs vagy nem jó az európai jogszabály. Arról van szó, hogy kellő bátorsággal kell rendelkeznünk ennek alkalmazására. Köszönöm szépen, Lulling asszony. Meg vagyok győződve arról, hogy Lulling asszonynak meg a bátorsága, hogy ö, odahasson, hogy ö, a jogalkotás a gyakorlatba is átültetésbe kerüljön. Tehát Lulling asszony már nagyon régóta egy dolgozik a parlamentben, és nagy tapasztalata van. Remélhetőleg elérhetjük azt a napot, amikor a nők megkérik a férjüket, hogy pakoljátok meg a bőröndömet, mert utazom. De most átadom a szót Esztarasz asszonynak parancsoljon, és utána pedig a panel kommenterét hallgatjuk. Gracias, eh, presidenta, y gracias Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a meghívott előadóknak is rendkívül érdekes prezentációjukat. Mi is eh, törekszünk elérni az nemek közötti egy, esélyegyenlőséget minden ágazatban, nem csak a vállalatvezetésben. Egyértelmű, hogy a kvóták tényleg működnek, de nem vagyok abban biztos, hogy megfelelően működnek. Vannak bizonyos kételjeim ezzel kapcsolatosan. Először is arra kell törekednünk, hogy az oktatásban, milyen oktatásban részesítjük a fiatalokat. A férfiakat is tájékoztatni kell ezekről a dolgokról. A férfiakat másképp kell felvilágosítani ez ügyben, el kell mondani, hogy egyenlő esélyeket akarunk mindenki számára, el, meg akarjuk szüntetni a sztereotípiákat, egyenlő bérezést akarunk. A oktatás nagyon sokat tehet ezen, megfelelő ahhoz, hogy megfelelően és egyen, vagy arányosan képviseltessék magukat a nemek. Nálunk eh, bizonyos régióban, vagy a politikai pártok esetében a választó listán már kötelezők eh, a kvóták. Ebből igen bonyolult helyzetek eh, adódhatnak. A Balári szigeten, ahonnan én származom, három nőt jelöltek a listán. Ennyi volt, nem tudtunk többet, illetve nem tudtunk ezen választani, mert a kvóta beszorított minket, több nő is lett volna, Úgyhogy az oktatást kell elsősorban előtérbe helyezni, és nem a kvótákat. Nem történik elegendő pozitív intézkedés például az önálló foglalkozásúak esetében. Egy nő számára nagyon nehéz és nehezebb egy vállalkozást létrehozni, megalapítani, mint a férfiak számára. Ugyanis nem kapja meg azt a 16 hetes kedvezményt, ami egyébként férfiak esetében érvényesül. A kérdés tehát az is, hogy hogyan tudunk segíteni a kisvállalkozó nőkön, a KKV-kon. Nekem van egy 18 éves fiam, én 10 éve foglalkozom politikával, és ahhoz, hogy én harcba szálljak a férfi kollégáimmal állandóan rendelkezésre kellett állnom. Lehet, hogy egyik napról a másikra el kellett utaznom Argentinába. Ha valaki nem áll rendelkezésre, nem tud szabadon mozogni, akkor nem tudja a munkáját megfelelően ellátni. Az én esetemben, illetve más politikus társnőim esetében az Európai Parlamentben könnyű helyzetben vagyunk, hiszen meg tudjuk fizetni az otthoni segítséget. De az alacsonyabb jövedelműek esetében ez komoly problémát okoz. Ők nem tudják megvásárolni a szükséges szolgáltatásokat. És ez, ezért okoz a nők számára nehézséget az, hogy akkor mindig rendelkezésre álljanak, amikor kell mi ebből a szempontból előnyös helyzetben vagyunk, mert ezt meg tudjuk tenni. És végül is ez a kérdés a forrásokkal is összefügg. Van egy lányom, van egy férjem, de én meg tudom engedni magamnak a babysittert. Ellenkező esetben otthon kéne ülnöm, és a gyermekemről gondoskodni. Vagy pedig eh, egyéb módon kell megteremteni az egyensúlyt. Tehát a fizetési szint, a jövedelem szint eh, nagy mértékben befolyásolja a helyzetet, illetve ez a rendelkezésre állással is összefügg szorosan. A gazdasági problémák miatt sok nő úgy érzi, hogyha gyermeket vállal, akkor a mentalitása, a gondolkodás módja is átalakul. Számos nő kolléga említette itt, ma is, én egyenlőnek tartom magam a férfi kollégákhoz képest, de amint gyermeke van valakinek, akkor nyilván a gyermekét nem hagyja ott, nem hagyja el, de megváltozik a helyzete. Ha meg megkérdezzük egy gyermektől, hogy ki a példaképe, az édesanyja vagy a nagymamája, és a gyermek, vagy kivel van szívesebben, akkor a válasza az, hogy a nagymamával, mert a, az anyám fejvesztett tyúként rohangál le föl, mindent meg akar oldani, állandóan dolgozik, tehát ezeket is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, Rojtova asszony. Én maximálisan tiszteletben eh, tartom, amit az előttem szólók elmondtak. Szerintem az Európai Parlamentben, illetve nemzeti szinten is politikusokként arra kell törekednünk, hogy megfelelő feltételeket teremtsünk ahhoz, hogy a nők választani tudjanak. El kéne mozdulni attól a retorikától, hogy ugyanúgy kell kezelni a nőket, mint a férfiakat, ugyanolyan munkát kell, hogy végezzenek, mint a férfiak. Nyilván nem akarjuk, hogy a nők a bányában dolgozzanak. Lehet, hogy vannak nők, akik szeretnének bányászok lenni, senki nem akadályozná meg őket. Én emlékszem a kommunista Csehszlovákiában azokra az időkre, amikor a az öt éves tervek és a központi irányítású gazdaság gyakorlatilag ugyanazt a zubbonyt húzta rá a férfiakra és a nőkre. Nagyon fontos, hogy a nők választhassák az anyaságot, hiszen az anyaság egy komoly érték és a jövőbe történő befektetés a gyermekgondozást el kellene ismerni, mint önálló tevékenységet, munkavégzést, és ennek megfelelően javadalmazni. Múlt héten Strasbourgban egy erre vonatkozó tervezetemet vitattuk meg első olvasatban. Azt hiszem, hogy a természettel mennénk szembe, ha azt mondanánk, hogy a nők pontosan ugyanúgy kell, hogy gondol, gondolkodjanak, mint a férfiak. Nyilván betölthetnek vezető pozíciókat, de ennek ellenére a nő választhatja azt, hogy két évig szeretne otthon lenni az újszülöttjével. Itt lehet, hogy most ellentmondásba keveredek magammal. Nagyon gyakran itt a bizottságunkon belül és a parlamenten belül is tapasztalom, hogy túlságosan előtérbe helyezzük a nők jogait. Szerintem egy egészséges egyensúlyt kell teremteni. Köszönöm szépen. Rojtova asszony. Köszönöm, elnök asszony. Egy dologra szeretnék még emlékeztetni. Ma A nyilvános meghallgatáson természetesen nem tudtunk minden problémával foglalkozni, a magánélet és a munkahelyi élet összeegyeztetése és a többi. Tehát számos dolog elhangzott, amik szintén vissza fognak köszönni. Itt most mi arról vitatkozunk, hogy a nőket hogyan lehetne jobban képviseltetni vezető pozíciókban, anélkül, hogy az esélyek sérüljenek. A modern nők helyzete, a modern anya helyzete is felmerült. Spanyolországban, ha jól tudom, a helyhatóságokban, az önkormányzatokban egy új, illetve az ottani arányokat meghatározóan egy új törvény lépett életbe, ami szankciókkal is összekapcsolódik. Tehát nagyon fontos a mai tájékozódásunk szempontjából, hogyha Spanyolország tapasztalatáról többet hallhatnánk, ezt ugyanis 2015-ben eh, eh, fogják már vagy kell alkalmazni. Mi történt eddig, milyen intézkedésekre került sor, vagy pedig kötelezően kell hatályba léptetni, bevezetni ezt a törvényt. Ez egy nagyon hasznos információ lenne. Köszönöm, Kratza asszony. És akkor most az előadóinkhoz fordulok, hogy zárják le a vitát. Jó lenne, hogyha úgy öt percre tudnak korlátozni magukat, és akkor utána azt javasolnám, hogy az előadások sorrendjében haladjunk. Igen, úgy gondolom, hogy a vita lehengerlő volt, és néhány dolgot szólnék. Először magáról a vitáról. A vitát a dolgozó nőkről folytathatjuk ugyanazon a szinten is, és ezt a vitát lezártnak tartom. Tehát legyen lehetséges a nők számára ugyanúgy dolgozni, mint a férfiaknak, és hogy ne legyen üvegplafon. Nem én voltam az egyetlen, aki ezt mondta nem csak a kvótákról volt szó, a kvótapolitikáról, hanem egy olyan kvótapolitikáról, amelyet kísérnek más intézkedések is. Tehát, hogy a lányoknak is ugyan olyan esélyek legyenek, mint a fiúknak kezdetektől fogva. Tehát a férfiaknak és a nőknek is ugyanolyan felelőssége van a családban. Számos egyéb intézkedést is említhetnénk. De úgy gondolom, hogy a sztereotípiák elleni harc az egyik leglényegesebb szempont. Nagyon fontos a vállalatvezetőségekben elfoglalt helyek kérdése. Hogyha ezen az úton akarunk haladni, akkor nagyon fontos például a képzés, nagyon fontos a továbbképzés, hiszen a dolgok nem fognak az önünkbe esni. Senki sem említi az igazgató tanácsban részvevő férfiak továbbképzésének szükségességét. De a nőkkel kapcsolatban igenis gyakran hallunk ilyen igényeket. Tehát folytatnunk kell ezt a vitát, és természetesen szükség van egy igazgató tanácsban különféle képzettségre, különféle kom ismeretekre. Szeretném azt is elmondani, hogy a diverzitás témája is a nők és a férfiak feladata. Ismételném azt, amit az elején mondtam, hogyha kvótákat akarunk, akkor a kvótákat intézkedésekkel kell levédeni, olyanokkal, amelyek lehetőségeket rögzítenek a nők számára. A továbbképzés lehetne például egy ilyen intézkedés, és természetesen szükség lenne a monitoringra és a mérésekre is. Hogy milyen hatással vannak ezek a dolgok? Hogyha do ha nem úgy zajlanak, ahogy kellene. Tudom, hogy milyen a helyzet például Spanyolországban, Latinországból érkeztem. Tudom, hogy mennyire fontos figyelemmel kísérni a törvények végrehajtását, hogyha jó eredményeket akarunk ezen a téren. Nagyon szépen köszönöm, és Natividad asszony kap most. Uh, I'm becoming no... Én vagyok a kvóta királynő, legalábbis ez a hírem. Hiszen világosan úgy érzem, hogy valami tényleg történik Európában. Európa vezet, és szeretnék mondani annak, amit korábban hallottunk, hogy nem történik semmi. Hiszen országról országra, kvótáról kvótára történnek változások. Egymástól függetlenül történnek a változások, de ezeknek hosszú távú pozitív következménye lesz. Senki sem szereti a kvóta szót. Sem a vállalatok, sem a kvótanők ez az egész témát ismét felveti, és utalnék olasz kolléganőmre is. Tehát a mennyiség és a minőség kérdése. Tehát, hogyha egy nő vezetésben részt akar venni, akkor azért akar részt venni, mert oda tartozónak érzi magát, nem azért, mert én nő vagyok, és beletartozom a kvótába. Amennyiben eh, valaki bejut egy igazgató tanácsba, akkor még mindig vissza lehet utasítani, hogyha nem teljesít a kvóta, a belépés, a belépőjegy. Lehetőséget ad, de ez a lehetőség nagyon gyorsan el is szállhat, hogyha nem megfelelő a személy. Volt egy pozitív diszkrimináció az Egyesült Államokban, és középszintre kvótával sok nő bejutott, menedzser, igazgatói szintre. Azonban a vezető szintre csak 3 százalék van. Tehát nekem elegem van a célokból, ezt már mondtam. Ha megnézzük a kvótákat, akkor igazából olyan mechanizmust jelentenek, amely remélhetőleg ideiglenes marad. A férfiak juttattak be minket ebbe a gazdasági válságba. Lehet, hogy a nők a vállalatirányítást máshogy tudják alakítani. Hogyha megnézzük az Európai Bizottság munkáját, ott rengeteg kutatást látunk. Hát állandóan szó volt az üzletpolitikáról is. Nagyon örülök annak, hogy vezető menedzsereket is meghívnak a meghallgatásra. Szerintem ez a megfelelő mód, és örülök, hogy a biztos is kész erre. De óvatosnak kell lenni, hogy mely vezető menedzsereket hívnak meg jók is jöhetnek, olyanok is jöhetnek, akiket alábecsülnek, és olyanok is, akikre nyomást gyakorolnak, hogy jók legyenek. A legtöbb vállalat ellenezni fogja, hogy előírjanak neki kvótákat. Franciaországban például azt hiszem 7 nál álltak meg. Ahogy a kvóta vita beindult, 14,4%-ra emelkedett három éven belül, csak azért, mert témává vált. Hogyha a közvita tárgya lesz a kérdés, akkor az jó, semmi más nem segít. Azt javasolnám, hogy az Európai Bizottság lefolytatja a menedzserekkel ezt a vitát, hívja meg a sajtót, hívja meg a médiát. A média képzési eszköz lehet, igaza van, a férfiakat képezni kell, hogy milyen hozzáadott értéket képviselhetnének a női vezetők. Ezzel be is fejezném, de annyit még mondok, hogy itt már változnak a dolgok. És a többi országok is meg fognak változni. Norvégia az Egyesült Államokban is befektetéseket tett, és a Világbank pedig feltett a kérdést, hogy a norvég befektetésekkel létrejött amerikai vállalatoknál is előírják majd a kvótát. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Natividad asszony. És most benem asszony kap szót. Nagyon szépen köszönöm. Én is azt visszhangoznám, amit itt előttem szóló kolléganőm mondott. A gazdasági válság ténylegesen megmutatta, hogy meg kell változtatni a gondolkodásmódot. Milliókat fektettünk be a nők képzésébe. Hogy ne essünk be a nők tehetség bázisának csapdájába, más utakat kell választanunk. Egyetértünk hogy a kvóta nem szép szó. Azonban mindenképpen egy ideiglenes, konkrét eszköz, amely kezdőlökést adhat a kezdeményezéshez. Hogyha a nők már bejutottak az igazgató tanácsokba, akkor a meritokrácia ismét saját úton indul el, de előbb be kell jutni a nőknek. És már nagyon régóta beszélünk erről. Tehát eljött az ideje a cselekvésnek, hogy tényleg mérhessük a sikereket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm az összes panel résztvevőnek. Nagyon érdekes előadásokat tartottunk. Most pedig eh, átadom eh, a bizottságunk előadójának, Kratza asszonynak a szót, hogy kommentálja hallottakat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék önöknek köszönetet mondani, akik a vitát vezették, és szeretnék a vendégeknek is köszönetet mondani, akik eh, továbbadták saját tapasztalataikat. És Szerintem ez volt az egyik legjobb meghallgatás, amin részt vettem. Mindenki nagyon konkrétan nyilatkozott, és pontosan elmondták célunkat, témánkat. Szerintem a következtetésekben leszögezhetjük, hogy általános problémáról van szó, minden országban jelen van. Az eredmények statisztikailag bátorítanak, ahol kötelező intervenciók voltak, ott vannak eredmények. Hogy most ezt tetszen nekünk, vagy nem, az más kérdés, de ez a valóság. Úgy gondolom, hogy a mennyiség és minőség kérdése fel sem merül, hiszen itt ez a két dolog egymás kíséri. Olaszországban a nők részvétele a magas döntéshozatali testületekben csak 3 százalék. Ez azt jelenti, hogy ez nem jelenti azt, hogy nincsenek kompetens nők a pozíciók betöltésére. Vagy elfogadjuk, vagy pedig kijelentjük, hogy valamit tesszünk ellene, de mit? Azt is mondjuk, hogy az Európai Parlamenten kívüli barátainkkal is eszmét cserélünk Európán belül és kívül. Megpróbáljuk elérni céljainkat, azonban a gyakorlatban nem tudjuk elérni feltétlenül ezeket a dolgokat. És igazából csak egy bizonyos érettség elérése után léphetünk tovább. Hallottunk a spanyol tapasztalatokról, nem ma, de egy más időpontban nyilván jobb lesz a helyzet, hiszen van egy törvény, és nem tudjuk még, hogy hogyan fog működni. Ettől eltekintve a gazdaság és szociális adottságok, a hagyományok, a vállalatok mérete mind-mind szerepet játszik, a vállalatvezetési hagyományok, és a társasági jog, ahogy Luling asszony említette. Néhány paramétert figyelembe kell vennünk itt Európába. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió számára itt elhatározunk, azt más országok is átvehetik. Nyilvánvaló az, hogy a téma önmagától nem halad tovább, tehát tennünk kell valamit. Természetesen intézkedéseket kell hoznunk, hogy konzultációk segítségével, a szociális partnerekkel való együttműködés segítségével, az önök segítségével eredményeket érhetünk el. Ezt még mind alapjában meg kell vitatnunk, de nagyon lényeges az, hogy az intézkedésnek eredménye legyen, ugyanúgy, mint az összes többi kvótás intézkedésnek. Az intézkedéseket pedig általános cselekvési tervnek kell követnie. Tehát hogyan lehet a nőket felkészíteni a szerepekre, hogyan lehet a vállalatokat felkészíteni a változásokra, és hogyan lehet például továbbképzés segítségével beavatkozni? Hogyan lehet a vállalat vezetést felkészíteni, hogyha ilyen javaslat születni. És uh, hogyan uh, reagálnak a vállalatok, hogyha előírják nekik, hogy milyen százalékban kell nőket alkalmazniuk? Tehát az a politikában is így van. Hogyha nincsen uh, követő cselekvési terv, hogy a pártokban, a társadalomban változás történjen, akkor igazából nem jutunk tovább. Szerintem itt egy összetett kihívással szembesülünk. És úgy gondolom, hogy erre a kihívásra mindenképpen reagálnunk is kell. Az Európai Bizottságnak, a belga elnökségnek és az Európai Parlamentnek is. Úgy gondolom, hogy minnyáján osztjuk az aggályokat, közös célokat fogalmazhatunk meg, és láttuk, hogy már vannak szervezetek, szövetségek, amelyek Európában és az Egyesült Államokban és nemzetközi szinten is fáradoznak a megoldásért. Ezt szerettem volna elmondani, elnök asszony, az általános következtetések során szeretném megköszönni önöknek és vendégeinknek, a képviselőknek is, akik végig itt maradtak, hogy eljöttek. Köszönöm. Köszönöm, Kraca asszony. Szeretném Kraca asszonynak megköszönni a kezdeményezést, hogy felvetett ezt a nagyon fontos kérdést. Egy nagyon hasznos délutánunk volt, nagyon élénk vita zajlott, hiszen a roppant fontos kérdésről van szó, nagy érdeklődés kísérte. Örülök, hogy a kérdés most napirendre került prioritásként. Szeretném megköszönni a panel előadóinak tapasztalataikat, szakismereteiket. Szeretném megköszönni a bizottság képviselőnek, hogy részt vett. Szeretném a kollégáknak megköszönni. Úgy gondolom, hogy nagyon jó vitát folytattunk. Kicsit más és más álláspontokat hallottunk, de nagyon jó volt a vita. És itt a különféle felfogások ellenére szerintem meg fogjuk találni az előre vezető utat. Meg vagyunk győződve, hogy Kraca asszony sikeres lesz a jelentőségben. A titkárságnak is köszönöm a munkát, és euh, szeretném megköszönni a kiváló tolmácsainknak is a munkát, köszönöm a mai munkát. A bizottság holnap 9 óra 00 perckor találkozik, és mindenkit szeretettel várok. Már szépen köszönöm. Thank you. You did a great